colleagues, I suggest we start, even if we're not very... Kollégák, azt javasolnám, hogy kezdjük el a munkát, még akkor is, hogyha nem vagyunk egyelőre túl sokan, de hát mondjuk azt, hogy aki számít, az itt van. Okay, we start with the... Rendben, akkor kezdjük akkor a napi rend tervezett elfogadásával, a koordinátorok ajánlásaival, illetve elnök közleményével A napirendi pontok közül a négyes pontot, Guillaume asszony jelentését a nemzetközi védelemről elhalasztjuk a következő libeülésre, illetve szeretném felhívni arra a szavazásra, amely egy véleménytervezetről szól. Ezt szakbizottságon elnöke küldte az ECOM bizottságnak, ezt hozzáteszük majd a napirendhez, és ez lesz a 16B pont. E, ennek sürgősségi okai vannak, ugyanis ez egy tanácsi irányelv tervezetre vonatkozik az Európai Központi Bankot illetően a hitelintézmények vizsgálata tekintetében. Ez az úgynevezett egységes felügyeleti mechanizmus. Erre nagyon gyorsan kell reagálnunk. Ezért szeretném tudni, hogy ezekkel a megjegyzésekkel kiegészíthetjük -e a napi rendet. Elfogadják-e azt? Köszönöm és kérdezném, hogy a, a jelentéstervezőket támogatják-e Nils Torvald úr az ALDE részéről a következő két jelentésre, az Európai Menekült Ügyi, az Európai Visszatérési Alap a, és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Európai Alap társfinanszírozás alányának növelése, ugyanez a külső határok alap tekintetében López Aguilar úr lesz a jelentés tevője a Stockholmi Program saját kezdeményezésű jelentésének, Jorgos Papanikolaou úr pedig véleményt készít majd a 2011-es év mentesítési eljárása tekintetében. Támogatja a szakbizottság ezeket a jelöltségeket, nagyon köszönöm illetve kérném, hogy hagyják jóvá a következő ülések jegyzőkönyvét február 27-28, illetve október 20-a. 2011. október 20 valamiért, nem tudom, hogy ez így helyesen mondja az elnök asszony. Nincsen semmi megjegyzés? a holnapi ülés végéig lehet ezzel kapcsolatban észrevételük, úgyhogy most még nem kell hagyniuk a jegyzőkönyveket. Ami Guillaume jelentését illeti, ezt elhalasztottuk a következő ülésünkre, ezért tehát rögtön az ötös napi rendi pontra fogunk rátérni, ez klasszúr jelentése, a migránsok integrációja ennek hatása munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziója. A módosítások határideje november 23-a déli 12 óra. És most akkor a jelentéstevőt szeretném megkérni, hogy ezt a jelentést vezesse fel. Klász úr, parancsoljon öné az. Voorzitter, dus wij werden gevraagd eh, als eh, commissie... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Libe szakbizottságként arra kértek fel bennünket, hogy véleményt fogalmazzunk meg ebben a témában. A foglalkoztatásügyi szakbizottság, az illetékes szakbizottság és a bevándorlás a témája ennek a jelentésnek. Az Európai Unió tagállamba irányulóan megkapták a véleménytervezetet, abból indulok ki, hogy elolvasták a szöveget. Szólnék néhány szót talán a javaslatom hátteréről, a mögött álló filozófiáról. Vannak olyan dolgok, amelyek kevéssé szoktak felmerülni a szakbizottságunk, illetve a parlament különböző dokumentumaiban, amikor a bevándorlásról van szó. Itt van például a felvevő kapacitás problematikája, az abszorpciós kapacitás problémája. Tagállamonként ugyan nagyon eltérő a helyzet, de azt láthatjuk mégis, hogy számos tagállamban, főként az úgynevezett régi tagállamokra gondolok, gondok vannak ezen a téren. Az Európai Unión kívülről sokan érkeztek az EU határain belőle, anélkül, hogy lehetőség lenne arra, hogy mindezen embereket lakhatással, munkahelyekkel, egyebekkel lássuk el. Nézzük csak például Brüsszelt. Ha egy kicsit szétnézünk egy ilyen városban, azt látjuk, hogy Különböző problémák, nehézségek merülnek fel, és kihívások a jövőre vonatkozóan. Sok olyan ember érkezett ezen országokba, amelyeknek nem tudunk perspektívát nyújtani, többek között a munkaerőpiac kapcsán sem. Éppen ezért fogalmazta meg így módon a véleménytervezetet. Fontos, hogy munka lehetőséget biztosítsunk. Másrészt meg kell néznünk, hogy milyen emberek érkeznek a tagállamokba. Vannak különböző családegyesítési lehetőségek, melyek révén sokan érkeznek az EU-ba, többek között azért, mert saját hazájukban sincsenek megfelelő lehetőségek. De mint ahogyan már mondtam, olyan embereket vonzunk ezzel az Európai Unióba, akiknek nem tudunk perspektívát nyújtani a munkaerőpiacon. Ez különböző problémákat szül, illetve súlyosbít, ilyenek a marginalizáció, a munkanélküliség és egyebek. Főként az alacsony képzettségűek, illetve a képzettség nélküliek bevándorlása jelent gondot, és ennek a szociális rendszereinkre vetítve költsége is vannak. Ez az első eszmecsere egyébként erről az véleménytervezetről, és különbséget tettem a szövegben a legális és illegális bevándorlás között. Nyilván nem reális elvárás, hogy ugyanúgy kezeljük a legális és az illegális bevándorlókat egy-egy tagállamban. A tagállamok saját felelőssége, hogy erre a saját politikát dolgozzanak ki, mely azt célozza, hogy az illegális bevándorlók térjenek vissza hazájukba. Én így foglalnám össze tehát a véleménytervezetünket. Köszönöm szépen, szeretne valaki hozzászólni? úr parancsoljon, akkor öné a szó. Nos, ahogyan Klassz úr is kiemelte, az előregedő népesség az Európai Unióban gyakran indoklásul szolgál a migráció szempontjából. Miért törekedik el a lakosság? A, egyrészt a várható élettartam növekedése miatt, aminek örülhetünk. Főként örülhet egy olyan ember, mint jó magam, aki már korosabb vagyok, de a másik oka ennek, hogy csökken a születési ráta, nagyon sok szakpolitika, Európai Unió szakpolitika ennek az okozója, például ingatlanszerzési nehézségek, illetve egyebek csökkentik a születési rátákat. És ezeknek a szakpolitikáknak vannak kihatásai, mégis ezeket jól lehet átalakítjuk, nem szüntetjük meg azokat, és úgy próbáljuk meg ezeket a hiányosságokat pótolni, hogy hatalmas ember mennyiségeket próbálunk importálni az Európai Unióba. De mi lenne, hogyha inkább a saját embereinket képeznénk ki arra, hogy ezeket az üres állásokat, megüresedett állásokat betöltsük? Az Európai Bizottság egy 2010-es dokumentumában a hetedik oldalon mondta, hogy nagyon, Európának nagyon sok erős pontja van, az emberek kreativitására, tehetségére alapozhatnánk. A bizottság ennél igazabb szavakat sohasem szólt, ugyanis az Európai Uniónak kellene például az egészségügyi dolgozókat kiképeznie, nem pedig rosszul képzett munkaerőt hozni be az Európai Unióba, vagy pedig a harmadik országokbeli állampolgárokat itt kiképezni, hogy visszautazhassanak hazájukba és ott dolgozzanak. Nem gondolhatjuk, hogy az emberek, akik hozzánk érkeznek, a migránsok a határainkon majd levetik saját kulturális hátterüket. Amikor nagy mennyiségben utaznak harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unióba, akkor az Unió egyes részeit harmadik világgá alakítják át. Mi dönthetjük el, hogy hány embert vagyunk hajlandóak befogadni? Ahogyan a jelentéstevő is ezt elfogadta, hogyha egyetlen felnőtt férfit mondjuk befogadunk, akkor gondolnunk kell arra is, hogy vele utaznak majd az eltartottjai, a gyermekei, az egyéb családtagjai. Az egyes oktatási intézmények amelyekről például azt állítják egyes harmadik országbeli bevándorlók, hogy ott fognak tanulni, egyszerűen nem léteznek. És arra törekszenek, hogy a tanulmányok befejeztével itt maradjanak az Európai Unióban dolgozni. Azt hiszem, hogy a munkavállalás szempontjából megvalósított szabad mozgás eléggé szürreális, és az lenne a helyes, hogyha mindenki a hazájában maradhatna, és ott vállalhatna munkát. Elnök, köszönöm szépen, Bronsz úr. Úgy tűnik, hogy ehhez a rendi ponthoz elég sok időm van, időnk van, ezért hosszasan szólhatnak, de a következő pontoknál már mindenkit rövidségre fogok utasítani, Szépen asszony. Köszönöm, elnök asszony, az eddig elhangzottakhoz nagyon sok mindent lehetne még mondani. Én két pontra korlátoznám a mondandómat. Az első, én nem abból indulok ki, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget megszüntetjük, mert eh, azt reméljük, hogy több gyermek születik. Én azt gondolom, hogy megoldás abban is állhat, hogy a nők és a férfiak jobb esélyeket kapnak arra, hogy a munkájukat és a családot jobban össze tudják egyeztetni. Úgy érzem, hogy az értelmes a megoldás lenne, ami pedig a kirekesztést illeti, illetve a gettósítást olyan emberek esetében más országokból, akik nem elég képzettek vagy szegények, szintén nem megoldás. A kirekesztés és a gettósítás a tagországainkon belül is a saját polgáraink ellen irányul, olyan esetekben, ha például ők is szegények. Tehát itt nem egy migrációs problémáról van szó, éppen ezért nem kéne a különböző problémákat összekevernünk. Köszönöm. Next, Mrs. Flood. Köszönöm, Flótra asszony. ami a munkavállalás céljából történő bevándorlást illeti, ennek hatását a munkaerőpiacra, illetve ennek gazdasági és szociális, vagy kulturális hatásait a társadalmunkra. Ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy a vélemény, ami előttünk van, tulajdonképpen közhelyeket foglal össze a bevándorlás ügyi kérdésekkel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy remélem ez a bizottság módosítani tudja ezt a véleményt, ki tudja egészíteni, illetve a foglalkoztatás ügyi bizottság véleményét is. Felhívják a figyelmet arra, hogy mindezzel ellentétben, amit sokszor hallunk és ismétlünk, nem a le, azok a legszegényebbek, akik leginkább eh, migrációra vállalkoznak, hanem azok vállalkoznak bevándorlás, akik már rendelkeznek eh, némi tőkével, szellemi tőkével is, tehát forrásokkal, és az évek során ezeknek a bevándorlóknak a képzése egyre inkább illeszkedik a mi polgáraink képzettségi szintjéhez. Van azonban egy tényleges probléma, ami a társadalmaink kapacitását illeti, annak érdekében, hogy ezek a bevándorlók munkahelyet kapjanak, illetve olyan munkákat tudjanak betölteni, amelyek megfelelnek képzettségi szintjüknek és kompetenciáiknak. Tehát itt van egy hiány a befogadó társadalmak számára, olyan értelemben, hogy ezek a bevándorlók, akik nagyon jól képzettek, inkább jobban képzettek, nem találnak lehetőséget arra, hogy képzettségüknek megfelelő munkát vállaljanak ezek az emberek nem a legszegényebb országokból érkeznek, hanem fejlődő országokból, és ezt ki is mutatták a különböző tanulmányok mindenféle szinten. Éppen ezért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a mi véleményünk nem pusztán megismételné a korábbi elképzeléseket, illetve rossz elképzeléseket a bevándorlásról, a munkaügyi bevándorlásról különösképpen Különbséget kell tennünk a munkaügyi célú bevándorlásból, illetve bevándorlás, illetve a családegyesítés között. Nagyon fontos integráció szempontból a családban való élés, tehát itt integrációs problémák merülhetnek fel a családegyesítése kapcsán, viszont vannak olyanok, akik családegyesítés álcája alatt nem igazán szeretnének munkát vállalni, tehát ők maguk nem töltenek be munkahelyeket. A bevándorlók fele nő, ezt a nemzetközi adatok is alátámasztják, tehát bevándorlók fele nő. Éppen ezért nem szabad a család egyesítés célú bevándorlás és a munkavállás célú vállás céljából történő bevándorlás közé jelet tenni. Éppen ezért a véleményünknek fel kell tennie a figyel, fel kell hívni a figyelmet a rendszeresen dolgozók státuszának szabályos szabályozás, tehát szabályoknak megfelelő szabályozását. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a személyek, akik munkát vállalnak, megfelelő tartózkodási engedéllyel rendelkezzenek, illetve papírjaik rendben legyenek. A London School of Economics készített egy tanulmányt, és ez bemutatta azt, Hát az a 600 ezer bevándorló, aki az Egyesült Királyságban tartózkodik, 3 milliárd font, azaz 4,6 milliárd eurónyi bevételt jelentenek, de hát igenis hozzájárulnak a, a költségvetéshez. Franciaországban 12 milliárd euró volt ez az összeg, tehát nem szabad megismételni a korábbi közhelyeket, ezek inkább az értelmetlenségből adódnak, a popularizmusból, illetve a rasszizmusból, és a mi szakbizottságunk, a, a mi házunk ezt nem engedhetni meg. A mi feladatunk az, hogy részletes elemeket soroljunk fel ezekben a szakértői véleményekben, és megfelelő alapokra támaszkodjanak ezek a jelentések. A bizottság eh, elmondta a véleményét, és megismét jelenti azt, hogy a bevándorlók hozzájárulása a költségvetéshez nélkülözhetetlen, és akkor én itt nem beszélnék még a társadalombiztosítási kérdésekről. Köszönöm. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil graag een paar opmerkingen maken. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dologgal kapcsolatosan szeretnék felszólalni, amelyeket említ a szöveg. A szöveg abszorpciós kapacitásról szól. 1943-ban megjelent egy cikk, a szövetségesek normandiai partra szállásáról. Az első amerikaiak, akik annak idején megérkeztek oda, azokat nyílt tártkarokkal fogadták a britek, Azonban egyre több amerikai érkezett az Egyesült Királyságba a szövetséges haderőnek egy bizonyos idő elteltével 10%-át az amerikaiak tették ki, és egyfajta ellenérzés alakult ki az amerikaiakkal szemben, és egyre súlyosbodott annak idején ez a helyzet. Olyan emberekről van szó, akiknek gyakorlatilag közös nyelvük, közös kultúrájuk van, közös célokért harcoltak. Már az ő esetükben is előfordulhat tehát, hogy abszorpciós kapacitásról beszélünk. Ez a kapacitás több tényezőtől függ, azonban egy dolog biztos, semmiképpen sem kételkedhetünk ennek a jelenségnek a meglétében. Azt gondolom egészen világos javaslatok születtek ezzel a kapacitással kapcsolatosan, ezeket nagyon nagy mértékben támogatni tudom. Az Európai Unióban világosan kirajzolódik az, hogy mennyi munkavállalót tudnak felvenni a tagállamok. Sokszor olyan országból érkeznek a migránsok, akiknek nincsen megfelelő képzettségi szintjük, illetve ahol nem tudnak megfelelő képzettségi szintre szert tenni, sokszor az ottani legképzettebbek érkeznek az Európai Unióba, és ez egyfajta agyelszívási jelenséget okoz. Ami szintén nem kívánatos, Morvai asszony. Thank you. Uh, we have yet another... Köszönöm szépen. Újabb migrációról szóló jelentés van itt előttünk, és azt hiszem, hogy pontosítani kellene, hogy mit értünk migráció alatt. Egészen pontosan gazdasági migrációra gondolunk az Európai Unión belül, tehát a másodosztályú európai tagállamok, illetve első osztályú európai tagállamok között. Ez migráció? És mit gondolnak, hogy elérkezett már az idő, hogy ezt a jelenséget is megvizsgáljuk? Olyan országból érkeztem, amely elviekben teljes jogú tagja az Európai Uniónak, de ha megnézzük a valós tényeket, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarország és egyéb új tagállamok teljesen egyértelműen másodosztályú státuszban találják magukat, és egyre több ember migrál gazdasági migránsként országainkba, a régi tagállamokba. És úgy tűnik, hogy senki nem akar erről a jelenségről beszélni csak hogy lássák világosan, az úgynevezett demokratikus átalakulást követően az ipar nagy részét privatizálták. A gazdasági globalizáció következtében, illetve az Európai Uniós csatlakozás következtében elveszítettük piacainkat, nagyon sok munkahely szűnt meg, nagyon sok a munkanélküli, és azok, akik dolgoznak, csak azért, hogy egy általános képük legyen ebből például egy orvos, vagy pedig mondjuk egy képzett ápolónő körülbelül 300 eurót keres havonta. És a multinacionális vállalatoknál pedig három műszakban dolgoznak, nagyon gyakran napi 12 órát dolgoznak, körülbelül 250-300 eurót keresnek havonta. És természetesen nagyon sok ember közülük az Európai Unión belül migrál. Ki foglalkozik velük, kitörődik a helyzetükkel. Amikor migrációról beszélünk, róluk is beszélünk. A jelentéstevőt is kérdezem erről, hogy megvizsgálta-e ennek a jelenségét az Európai Unión belüli gazdasági migrációt. Nagyon gyakran ezek az emberek, akik az Európai Unión belül migrálnak, nélkülöznek mindenféle jogot, Például ott van az emberkereskedelem jelensége. Nagyon hasonló ez egyébként a harmadik világok országokból származó migránsok helyzetéhez nagyon gyakran elveszik az útlevelüket, nem kapnak fizetést, a szociális jogok, egészségügyi ellátás nagyon problémás, nőkereskedelem, soha nem láttam, hogy Németországból, Hollandiából vagy Franciaországból csempésznek át nőket Magyarországra, pedig ugyanez visszafelé nagyon is eh, valós jelenség. Hát mikor fogunk erről a kérdésről beszélni? Milyen, gyó, milyen sokáig próbáljuk ezt még vék alá rejteni? Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Orvai asszony. Azt hiszem, hogy az emberkereskedelem témája beleértve azt az Európai Unión belül is. Szerintem már számos alkalommal napirenden szerepel, tehát ebben az esetben talán nem túl helyes ezt megemlíteni, de igen, valóban szó van erről. Jean Lambert, köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az úgynevezett belső migrációt illeti, ott van az európai mobilitás éve, az európai állampolgárok évét ünnepeljük jövőre, és ezek pontosan az Európai Unión belüli állampolgárok jogaival foglalkoznak. Tehát tudom, hogy nagyon sok képviselő tartott üléseket ezekkel a témákkal kapcsolatban, tehát nagyon szorosan figyelemmel kísérjük ezeket, számos kísérleti projektet alakítottak ki ezzel kapcsolatban, például a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében és a többi. Úgyhogy egészen biztosan nagyon sok munka zajlik ezen a területen, például a Foglalkoztatásügyi Bizottság berkeiben, de mi magunk is támogatjuk ezt. Azonban ebben az esetben a véleményünket az integrációra kellene összpontosítani, és ehelyett pedig a migráció unióról vitázunk. Nagyon sok ilyen vitánk volt már, és biztosan lesz, de ne felejtsük el, hogy ebben az esetben az integrációra kellene összpontosítanunk. Ezért tehát az lenne most a dolgunk, hogy erről a kérdésről szóljunk többet, ugyanis nagyon sok kérdés merült fel, de az integrációs uniós stratégián belül lehetne kezelni azokat, illetve az integrációs elveket, az állampolgári részvételt. Tehát az integráció különböző elveit kellene vizsgálnunk, és ezek hiányoznak a jelentésből, illetve véleményből. Úgyhogy azt hiszem, azt majd megvizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk ezeket a konkrét kérdéseket kezelni. Aztán az agyelszívás kérdését is megvizsgáltuk már, erre is figyelmet kell fordítanunk, illetve azon uniós állampolgárok helyzetét, akik teljesen szakképzett emberek, például uniós orvosok, ápolónők, akik elhagyják az Európai Uniót. Nézzük meg tehát, hogy azt hogyan tudjuk megoldani, hogy a képzett munkáról itt maradjon az Európai Unióban. Ami pedig a maximális küszöbértéket illeti, nem tudom, hogy a referencia értéket honnan vették ebben az esetben. Tudom, hogy a különböző tagállamokra más-más nyomás nehezedik. Az Egyesült Királyságban például vannak olyan területek, ahol nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy migránsok érkezzenek oda, de más területek tapasztalataiból tanulhatnak. Tehát számos módosítót fogunk majd beterjeszteni, és természetesen, ha valaki információt keres például az uniós belső migrációról, magunk is rendeltünk egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, úgyhogy a Foglalkoztatásügyi Bizottság erről ezzel foglalkozott, mégpedig a tavalyi évben hozták azt nyilvánosságra. Szerintem nagyon jelentős mennyiségű információt tartalmaz, kutatásokon alapuló információt, például a jóléti szolgáltatások költségét tekintetően tekintetében, úgyhogy szerintem ezt vizsgáljuk meg. Köszönöm, mondja az elnök. Mielőtt a jelentéstevőhöz visszatérnék, a bizottsághoz fordulnék. Schmidt úr, nem tudom, hogy szeretne ön szólni ehhez. Very much, uh, Madam Chair. Oh, Schmidt asszony, elnézést. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán csak néhány szót szólnék az integrációról. Úgy gondolom, az integráció nagyon szorosan összekapcsolódik a migráció kérdésével. Sok harmadik országbeli migráns van már Európában. Nagyon fontos, hogy az integrációt megfelelően kialakítsuk, hogy teljes mértékben részt vehessenek a munkaerőpiacban. Ez egy olyan üzenet, amelyet az európai agendában is megpróbáltunk érvényre juttatni. Fontos látnunk azt, hogy az Európai Unióban bizonyos ágazatokban munkaerőhiány van, van erre utaló bizonyítékunk is, Természetesen fontos, hogy megfelelő képzésben részesítsük azokat, akik már itt vannak. Gondolok az EU-s állampolgárokra, a már itt lévő harmadik országbeli migránsokra is, akik már itt vannak, őket is támogatni kell a nyelvtanulásban is többek között. Ezért fontos az integráció. Segítenünk kell, támogatnunk kell azokat, akik újonnan érkeznek az Európai Unióba. Meg kell próbálnunk munkahelyet biztosítani a számukra, és a nyelvtanulásban is támogatni kell őket. Ami a felvevő képességet illeti, a tagállamoknak természetesen megvan a saját kompetenciájuk abban, hogy adott esetben a gazdasági migránsok esetében kvótákat határozzanak meg. Az úgynevezett brain waste igen jelentős probléma, már most vannak megfelelő képzettséggel rendelkezők Európában, akik képzettségét azonban nem ismerik el, kvalifikációkat nem ismerik el, és nem tudnak képzettségüknek megfelelő munkahelyhez jutni. Emellett Európa versenyben van harmadik országokkal, ami a magas képzettségű munkásokért folytatott harcot illeti. Tehát két oldala van ennek az éremnek. Egyrészt a fogadó társadalomnak is erőfeszítéseket kell tenni, és a migránsoknak is, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk ezen a téren. Köszönjük szépen, Klász úr! Záró megjegyzései következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, azt gondolom, hogy hallhattunk néhány közhelyet. Kitérnék néhány dologra, ami elhangzott. A felvevő képesség és a brain drain, az agyelszívásról szóltak néhányan. Én azt gondolom, nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk. Az Európai Parlamentnek felelősséget kell vállalnia azért, hogy megoldásokat találjon erre a problémákra, ezekre a problémákra, is láthatjuk, hogy számos tagállamban nagyon nagy gond a munkanélküliség. Ez a munkanélküliség az adott ország saját népességét is jellemzi. Azt gondolom, nincs értelme annak, hogy olyan bevándorlókat engedjünk be Európába, akiknek semmiféle perspektívát nem tudunk kínálni. Azok számára kell elsősorban munkahelyet teremtenünk és biztosítanunk, akik már itt vannak. Nem szabad tovább súlyosbítanunk a már meglévő problémákat azáltal, hogy ellenőrizhetetlen bevándorló hullámnak adunk teret Európában. Vannak különféle viták arról, hogy a bevándorlási migrációs politika nettó költségei hogyan is alakulnak, illetve hogyan alakultak az elmúlt évek során az, a tagállamokban. A szövegben Hollandia példáját szerepeltettem, egy felmérés készült ebben a tárgyban, hogyha érdekli önöket ez a téma, akkor szívesen továbbítom önöknek a pontos információkat erről a tanulmányról. Egyébként nagyon keveset kritizálták, bírálták ezt a tanulmány tartalmi kérdésekben, és nagyon kevés politikus mondta azt, hogy nem igaz az, ami ebben a tanulmányban áll, és hogy nem jó módszert alkalmaztak volna. Alig-alig hallatták a hangjukat politikusok ilyen értelemben. Ismerem egyébként a belga helyzetet is. Belgium vonatkozásában nagyon nehéz megszerezni a pontos információkat, és éppen ezért nagyon nehéz meghatározni azt is, hogy milyen költségekkel is jár pontosan a migráció. Hogyha a tömegmunkanélküliség problémájával foglalkozunk, akkor látnunk kell azt, hogy sok migráns, sok bevándorló nem integrálódott megfelelően, és nekünk európai parlamentként ebben az értelemben az a feladatunk, hogy alternatívákat keressünk. Én úgy vélem, hogy a politikának talán egy kicsit szigorúbban kell eljárnia, azok esetében, akik hozzáadott értéket nyújtanak a gazdaságunk számára, számukra perspektívát kell nyújtani, ami az integrációt illeti, és a munkahely, munkahelyeket. Azt gondolom, nem szabad tárt kapukkal várnunk a migránsokat, mert akkor csak súlyosbodni fognak a problémák. Köszönjük szépen. Rátérünk most a napirend hatos pontjára. Az Európai Bizottság két új javaslatot mutat be a társfinanszírozási arány növelése kapcsán a négy alap esetében ezek az Európai Menekültügyi alap, az Európai Visszatérési Alap, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Európai Alap és a külső határok alap. Azon tagállamok esetében kell növelni a társfinanszírozást, amelyek a legsúlyosabb helyzetben vannak a gazdaság és pénzügyi válság miatt. Lettország, Magyarország, Portugália, Görögország és Írország azok az országok, amelyeket elsősorban érintenek ezek a javaslatok. Először is a bizottság kapja meg a szót, majd a soros elnökség, és végül jelentéstevőnk Torvalds úr kap szót, hogyha beleegyezik, és utána megnyitjuk majd a vitát, és már most tájékoztathatom önöket arról, hogy szűkös az időnk, hiszen még a 2011-es programokra is vonatkoztatnunk kell ezen javaslatokat, ezért azt javasolnánk, hogy a következő ülésünkön november 26-án kell előterjeszteni majd a jelentéstervezetet, 29-én Kéig lehet majd benyújtani a módosítókat, és december 17-én, 18-án szavazunk a szakbizottságban, majd pedig a jövő év elején a plenárison is szavazunk a dossziéról. Először is kérném az Európai Bizottság képviselőjét, hogy szólaljon fel. Merci, madame. Elnök asszony, én is köszönteni szeretnék mindenkit, és megpróbálok pontos és gyors lenni, hiszen egy nagyon technikai jellegű kérdésről van szó. Mint ahogy említette, a mi javaslatunk két döntésből áll. Az egyik a visszatérési alapra vonatkozik, illetve a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapra. Itt két jogalapról van szó, de a két határozat azonos, tehát ugyanazokat a szabályokat rögzíti, és tulajdonképpen hasonlóak. Tehát ez a két határozat két különböző jogalapból indul ki. Ami a mechanizmust illeti, a következőket szeretném elmondani, mint ahogy önök tudják, a menekültügyi alapnál egy éves program működik, tehát a bizottság minden évben nyilatkozik egy olyan programmal kapcsolattal, amit a tagországot bemutatnak be. Két és fél éves ez a programozási időszak, és ez a tagországok számára lehetőséget eh, Eh, biztosít arra, hogy két éven át finanszírozzák a programokat. Például egy 2010-es program esetében a finanszírozás 2012. Eh, június 30-áig valósulhat meg. A programok keretében jelenleg két eh, külszöbb van a társfinanszírozáshoz, az egyik 50%-os, a másik pedig a 75%-os arány. Ezek nagyon fontosak a társfinanszírozásnál, ami a határvédelmet illeti, illetve az integrációt. Tehát 75%-os arány minden olyan országra vonatkozik, amelyek a kohéziós alapból kapnak támogatásokat. A mi javaslatunk azt célozza meg, hogy bizonyos tagországok, amelyek nehézségekkel küzdenek a finanszírozást illetően, 20% ponttal tudják növelni a finanszírozási arányt, tehát 50 helyett 77 illetve 70 és 75 százalékos arányjal vehessenek részt a társfinanszírozásban. Ez azt jelenti, hogy minden egyes akció esetében igaz ez az arány. Mik a feltételei ennek a rendszernek? Nem voltunk eredetiek a javaslatainkban, hiszen pusztán mindezt követjük, amely, amelyre a struktúrális alapok, illetve a mezőgazdasági uh, alap és a halászati alap kapcsán is lehetőség volt. Ezeket a határozatokat már a tanács, illetve a parlament elfogadta, tehát ugyanazok a kritériumok érvényesek, de azok a tagországok vehetnek részt ebben, amelyek pénzügyi támogatást kapnak. A lista szerepel is eh, ebben a határozatban öt tagországról van szó, de ezt a listát ki lehet bővíteni. Mi a pénzügyi hatása mindennek? A pénzügyi hatás a támogatásokat illetően, amelyeket megkapnak tagországok, sem, semmit nem jelent, tehát nincsen ennek hatása. Pusztán bizonyos tagországok számára, nehéz helyzetben lévő tagországok számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy kevesebb arányjal kelljen társfinanszírozniuk ezeket a programokat. Például olyan esetben, amikor 50%-ot kell a tagországnak biztosítania, itt csak 30%-ot, illetve 5%-ot kell biztosítaniuk. Van egy technikai jellegű pont, amely megmagyarázza azt a tényt, hogy az elnök asszony is felhívta erre a figyelmet, az idő sürget bennünket, hogyha szeretnénk, hogy 2011-es eh, programok esetében is alkalmazzuk ezt a döntést, akkor 2013 márciusa előtt el kell fogadni ezt a határozatot, hiszen az új finanszírozási küszöbök alkalmazásánál a tagországoknak az éves programjaikat át kell tekinteniük. Az éves programok áttekintéséhez pedig az alapokra vonatkozó szabályozások értelmében három hónapon belül kell ezt megtennünk a program kezdete előtt. Tehát éppen ezért a 2011-es programokat át kell tekinteni, mégpedig 2013. március vége előtt. Ha ez nem valósul meg, úgy az új mechanizmus nem lehet a 2011-es programokra alkalmazni, csak a 2012-es, 13-as programokra. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, bizonyos tagországok számára ez nagy különbséget jelenthet, különösen a nehéz költségetési helyzetben lévő tagországok számára hiszen ők javíthatják az alapok abszorciós kapacitását rájuk nézve. 2011-től kezdve. Egy egyszerű szabályozásról van szó, amely segíti az említett tagországokat, a pénzügyi nehézségekkel, költségvetési nehézségekkel küzdő tagországokat, abban, hogy az alapokból érkező pénzügyi támogatás nyújtás esetében felvevő képességük növekedjen. Ez a bevándorlás, illetve a bevándorlási hullámok kezelésében jelentős segítséget nyújthat nekik. Köszönöm. Van-e itt valaki a ciprusi elnökség képviseletében? Elnézést nincs meg az ön neve. Thank you very much, madam. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. A ciprusi állandó képviselet dolgozójaként vagyok itt önöknél, és ahogyan a bizottság már elmondta, a javaslat, a jelenlegi javaslat rendkívül fontos, és természetesen részét képezi az Európai Unió azon általános erőfeszítésének, hogy reagáljon a pénzügyi válságra, illetve arra, hogy az milyen következményekkel jár a tagállamok számára. Talán szükségtelen elmondani, hogy a pénzügyi válság nagy nehézséget jelent a tagállamok költségvetésére is, ezért a programok végrehajtása ezen alapok esetében különösen nehéz és nagy kihívást jelent egyes tagállamok számára. Vannak olyan tagállamok, akiket a legsúlyosabban érintett a pénzügyi válság, illetve vannak következményei, és ebben a kontextusban pénzügyi támogatást kaptak, illetve az egyik mechanizmus, ennek egyik mechanizmusa a javaslatban is szerepel. A bel- és igazságügyi tanács szintjén már ezeket a javaslatokat megvitatták, ezt a két javaslatot, és az volt az általános meglátás, hogy a tagállamok ezeket jól fogadták. A bizottság már elmondta, és ön elnök asszony szintén említette, hogy nagyon fontos, hogy a két javaslat két javaslatot még 2013 március 30-a előtt végrehajtsák. A bizottság egyébként ennek okait nagyon világosan elmagyarázta. Nagyon fontos azon tagállamok számára, akik nehézségekkel küzdenek, hogy a két javaslat előnyeit kielvezhessék a 2011-es évre vonatkozóan is. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy nagyon gyümölcsöző együttműködést mutattak a különböző anyagokkal kapcsolatban, és nagyon reméljük, hogy ugyanebben a kontextusban haladhatunk a továbbiakban. Köszönöm, mondja az elnök. Asszony Torvalds úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság az elnökségnek és a bizottságnak is. Azt hiszem, hogy a lehető legrövidebb, lehető legrövidebbre tudjuk lezárni ezt a vitát. A bizottság, illetve az elnökség, vagy elnökasszony tulajdonképpen az általam legfontosabbnak tartott pontokat már említették. Tudjuk, hogy szorít az idő, nagyon technikai kérdésekről hallgattunk már hosszas, unalmas előadásokat, nyilatkozatokat. Én magam is hozzájárulhatnék ehhez, de nem fogok. Értékelni kell azonban az elhangzottakat, a bizottság és a tanács által elmondottakat. Azért mégiscsak azt gondolom, hogy a határműveleteket és annak különböző formáit mindenképpen meg tudják oldani. Nem gondoljuk, hogy, a, hogy egyes tagállamok a lehető legjobb ö, szervezőknek tekinthető. Nagyon sok határt láttam újságíróként. Oroszország volt ebből a legrosszabb, nyolc szervezet foglalkozott a határvédelmével, egyik rosszabb volt, mint a másik. és mindenki megpróbálta megoldani a lehető leghatékonyabb szervezést, és azt gondolta, hogy a saját megoldása a legjobb. De nagyon gyakran a határok hatékonyságát a negatív mm, szempontból vizsgáljuk. Például, hogyha 80-as években Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe utazott valaki, akkor a határőrök megkérdezték, hogy van fegyvere? és szinte atomjaira szedték az autómat. Ami nyilván nagyon hatékony volt, de se jó irányba mutatott. Ezért nagyon hálásak lennénk, hogyha a bizottság tájékoztatna arról, hogy a határok védelmének hatékonysága hogyan alakul az egyes tagállamokban, ugyanis ez a több éves stratégiai programozás, ez valahogy úgy hangzik, mintha egy szovjet hatóság öt éves terveket készítene. Úgyhogy ezért vannak elképzeléseim arról, hogy mennyire hatékonyak ezek a határműveletek. Nyilván értjük, hogy szorít az idő, igyekszünk a lehető leghatékonyabban dolgozni már ezen a héten is. Azt hiszem, hogy az első változat már szerdára el fog készülni, és nyilván nagy érdeklődéssel várom majd a kollégák hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm, Torvasz úr, mondja az elnök. Nagyon igaza van abban, hogy a határőrök nem a jó humorérzékükről ismertek. Trienta Filides úr fog ma szólni, majd Bronz úr. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Épp most érkezett vissza ennek a szakbizottságnak az egyik delegációja Görögországból, ahol meg tudtuk nézni ott helyben, hogy hogyan is hasznosítják a szóban forgó alapok forrásait az olyan országok, amelyeknek nagy szükségük van erre, mint például Görögország. Ami tehát a kofinanszírozási vagy társfinanszírozási arány megnövelését illeti, úgy gondolom ez nagyon helyes, de honnan jön majd ez a pénz? Hogyan biztosítjuk a forrásokat? Ott van a pénz már az a költségvetésben? Biztosított már a költségvetésben? Vagy pedig olyan megtakarításokból érkezik majd ez a pénz, amely az alapok felhasználatlan részéből származik. Jó lenne, hogyha ezt tisztázni lehetne. Köszönjük szépen, Bronszór! Yes, um, <clears throat> I'd like to know on what... Azt szeretném tudni, hogy a visszaküldési alapot mire költötték. Néhány hónappal ezelőtt itt volt a Frontex ügyvezetőigazgatója, és azt mondta, hogy az illegális migránsokat nem tartóztatják fel hosszasan, hanem kapnak egy papírt, amiben nagyon szépen megkérjük arra, hogy hagyják el az Európai Uniót, hogyha nem túl nagy probléma a számukra, és az végén nem ellenőrzi ezt senki. Úgyhogy szeretném tudni, hogy most ezek után a visszaküldési alapot egészen pontosan mire akarják küldeni? Mire lehet elkölteni? A visszaküldési alap egyike annak a négy alapnak, amely eh, kapcsolatban nem tudom, hogy eh, nem tudom eldönteni, hogy ezeket mennyire lehet rugalmasan kezelni, illetve szervezni. Nagyon ellentmondásos eh, válaszokat kaptam, úgyhogy szeretném tudni akkor, hogy itt mi a helyzet. Elnök, köszönöm szépen. Jan Mulder esetleg, vagy más kollégák? Um, Csak annyit mondanék, hogy szerintem elkerülhetetlen, hogy valamit tegyünk, hogyha az adott ország a maga részéről nem tudja társfinanszírozás első részét megfe- megfizetni, akkor úgy gondolom mindenképpen el kell fogadnunk a bizottság javaslatát, de nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad ezt egyfajta ösztönzésként tekinteniük az érintett tagállamoknak arra, hogy ne járuljanak hozzá finanszírozáshoz, hiszen ez mindenki kárára volna. Köszönjük szépen! Senki más nem szeretne hozzászólni? Akkor Torvalds úrnak adom ismét meg a szót, hogy zárja le a vitát. Jelentéstevőként. Nos, azt gondolom, nem kell ehhez már sok mindent hozzáfűzni. Talán arra reagálnék, amit görög oldalról hallottunk, hát megpróbáljuk majd megoldani a problémát. Köszönöm. Nem tudom, szeretne rátérni, illetve kitérni Bronz úr felvetésére, vagy esetleg Bronz úr szeretné, hogy a bizottság reagáljon? Lehet, hogy a bizottság tud konkrét adatokkal szolgálni. A bizottságtól vár választ, igen? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdést tettek fel a kedves képviselők először, és az első kérdés kapcsán, amelyet a jelentéstevő maga tett fel. Az alapok eredményességének értékelésére kérdezett rá a jelentéstevő. A támogatásokat, illetve pénzeket évente kapják meg a tagállamok. Jelen pillanatban több éves program is végrehajtásra került, és az első félidős értékelést végrehajtottuk ezen programok esetében, hosszú kérdőévet küldtünk ki a tagállamoknak, és a 2007, 2008, 2009-es éves programok eredményeit kellett értékelniük. Évvégig megkapjuk majd ennek az eredményét, és ezzel kapcsolatosan elkészül majd egy jelentés, amelyet természetesen önök is megkapnak, és amelyet vitára bocsátunk. Ez lenne a válaszom az első kérdésre. Jelen pillanatban csak éves programok és egyéb tevékenységek alapján tudunk dolgozni. Jelen pillanatban várunk a tevékenységek első eredményére, amelyeket az alapokból finanszíroztunk. Másodszor, honnan származnak a források? Már bevezetőmben elmondtam, hogy 2011-re vonatkozóan már kifizettük ezt az összeget, 2012-re vonatkozóan a programokat most fogadtuk el, 2013 vonatkozásában már meghatároztuk az vonatkozó összegeket. Ez azt jelenti tehát, hogy a tagállamok már most tudják, hogy 2013-ban mennyi pénzre számíthatnak, és ennek alapján dolgozzák ki a programokat. Tehát a számadatok esetében nem számíthatunk változásra. Hogyha egy tagállam tehát egy bizonyos összeget kapott 2011-ben, akkor 12-ben, 2013-ban sem változik ez az összeg. A nemzeti költségvetésből egyébként kevesebb pénzt kell ezen programokra szánni, mint korábban a mechanizmus elfogadása előtt. Ami a visszatérési alapot illeti, született egy előzetes elemzés az éves programok alapján. Ezen elemzés során megmutatkozott az, hogy három fő célra fordítják az alapokból származó pénzeket. Az egyik maga a visszatérés. Ide tartozik a, az önkéntes visszatérés és a kényszer alapján történő visszatérés is. Az önkéntes visszatérők száma némileg megnövekedett, és visszament azok száma, illetve csökkent azok száma, akik kényszer, akik arra kényszerítenek, hogy visszatérjenek. Az önkéntes alapon visszatérőkre vonatkozóan vannak számadatok, valamint a bevált gyakorlat vonatkozásában, és egyre több tevékenység irányul arra, hogy felújítsák azokat a táborokat, ahol ideiglenesen tartózkodnak a visszatérők. Többek között ilyen tevékenységeket finanszíroznak a tagállamok, tehát az Európai Visszatérési Alapból, és mindez a visszatérési irányelv keretén belül található. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel rátérünk a napirendünk következő napirendi pontjára, az eredeti terv alapján azonban 4.30-kor kezdtük volna ennek tárgyalását, ez, ez azt jelenti, hogy még fél óránk hátra van, a jelentéstevő sincs még itt, ezért azt javasolnám, hogy 4 óra 30-ig függesszük fel az ülést, és utána megkérném a kollégákat, hogy jöjjenek vissza 4 óra 30-kor. Köszönöm.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 Kedves kollégák, akkor azt javasolnám, hogy folytassuk az ülést. Láttam, hogy megérkezett már a jelentéstevőnk, úgyhogy akkor következik a nyolcas napi rendi pont, a kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban. A jelentéstevő Natali Grisbeck asszony. Október 18-án az elnökök értekezlete lehetővé tette, hogy a Libe saját kezdeményezésű jelentést készítsen a 48-as szabály alapján. Ezt fogjuk meghallgatni ma a jelentéstevő részéről, ezután pedig az Európai Bizottságot fogjuk meghallgatni, amely egy félidős jelentést készített a kíséret nélküli kiskorúak kapcsolatos cselekvési terv végrehajtásáról. Ezután pedig az ENSZ emberi jogi főbiztosának, illetve az UNICEF-nek a képviselőjét fogjuk meghallgatni. Ők a gyermekek jogairól szóló egyezmény harmadik cikkének végrehajtásával kapcsolatban végeztek egy tanulmányt. Azt javasolnám, hogy először akkor adjuk meg Grészbek asszonynak a szót, majd a többi hozzászóló következik, végül pedig megnyitom a lehetőséget a vita előtt és arra emlékeztetnék, hogy erre a vitára körülbelül egy óránk van, ezért a hozzászólókat arra kérném, hogy hozzászólásaikat eh, igyekezzenek rövidre fogni. Griszbek asszony parancsoljon a szó. Merci, Madame la Présidente, euh, mes chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Nagyon örülök annak, hogy én lehetek a jelentés tevője ennek a témának, amely minden szakbizottsági tag számára nagyon fontos. A kísérő nélküli kiskorúak helyzetéről van szó az Európai Unión belül. Úgy gondolom, hogy a hat havi munka, amely elé nézünk, lehetővé fogja tenni a számunkra, hogy egy jó minőségű dokumentumot készítsünk el, egy olyan dokumentumot, amely megfelel ezen kísérő nélküli kiskorúak szükségleteinek. Ezek nagyon sérülékeny migráns csoportok, nem csak Európán belül, hanem az egyes tagállamokon belül is igaz ez. Az első eszmecserét megelőzően szeretném kifejezésre juttatni azon reményemet, hogy olyan jogszabályt teremtünk munkánk révén, amely hasznos lesz a tagállamok számára, hatékony, konkrét cselekvéseket tesz lehetővé, és lehetőséget biztosít arra, hogy a kísérő nélküli kiskorúak szükségleteit is figyelembe vegyük konkrétan az Európai Unión belül. A helyzet hátteréről szólnék talán néhány szót. Nem szeretnék sok-sok számadatot idézni, noha rendelkezésünkre állnak ilyenek. Különböző felmérések, tanulmányok készültek, főként a menedékkérők témakörben. Nem idézném tehát ezeket a számokat, ehelyett inkább emlékeztetnék arra, hogy a menekültek és üldözöttek fele világszerte gyermek. Évente több ezer gyermek érkezik Európába, néhány nyug családostól, de sokan családjuk nélkül, tehát kísérő nélkül érkeznek az Európai Unióba. Ezek a gyermekek menekülnek hazájukból a fegyveres konfliktusok, a háborúk elől, az elől, hogy megsértik alapjogaikat, és a különböző természeti katasztrófák elől is menekülnek. Nagyon gyakran gyermekkereskedelem áldozataivá válnak, szexuális kizsákmányolás áldozataivá, illetve szervezett bűnözés áldozatavai tájvé, amely ellen számos eszközzel küzdünk, és sajnos eh, ezek az események sokkal gyorsabban fejlődnek, mint a szövegek. Olyan gyermekekről van szó, akiknek eh, akik természetüknél fogva sérülékeny csoportba tartoznak, és külön csoportként kell őket kezelni, és különösen nehéz helyzetben vannak, hogyha mindez egy másik országban történik velük, e, vannak különítve családjaiktól, szüleiktől, tanáraiktól, egy olyan országban élnek, ahol nem beszélik a nyelvet, más a kultúra. Az Európai Unió tagországai nagyon régóta számos nemzetközi eszköz aláírói, az ENSZ számos konvenciójának aláírói. Erről mindjárt beszélünk már az ENSZ képviselőjével, illetve a, az, ember, az alapvető emberi jogi karta aláírói, illetve ezek az alapvető jogok, a nem e, kísért e, gyermekek e, alapvető jogait nem tartják tiszteletben, és nagyon sok Európai Uniós tagországban sajnos jellemző ez a helyzet. Mindegy, hogy kísérővel vagy kísérő nélkül tartózkodnak ezek a kiskorok egy adott országban, ők bevándorlási problémát jelentenek. Nagyon gyakran nem szabályos bevándorlók gyermekeik, speciális jogaik vannak, különösen sérülékeny csoportot jelentenek, és mint említettem, ezeket a jogokat és igényeket nem veszik mindig figyelembe, nem feltétlenül menedékjogi folyamatban vesznek részt. Nagyon gyakran menekültáborokban vannak, a felnőttekkel együtt, a gyermekek számára elfogadhatatlan körülmények között, orvosi ellátás nélkül, alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés nélkül, és nagyon gyakran értékelés, és értékes nélkül eh, visszafordítják őket az országaikba, nem kapnak nagyon gyakran információt, illetve nem olyan nyelven, amelyet megértenek, illetve nagyon gyakran nem adnak nekik lehetőséget arra, hogy ők is megnyilatkozzanak. Két gyors példát említenék még amely megmutatja azok számára, akik figyelnek ezeknek a gyermekeknek az alapvető jogait. Egy administratív folyamatban kell részt venniük, és ez jelentős terhet ró rájuk. Az első példa az én országot, Franciaországot érinti, soha nem volt különösen példamutató Franciaország ezen a területen, és az Európai Emberjogi Bíróság új fentelítéte a Repopov ítéletben a harmadik cikke jelenlő sértés miatt Franciaországot, embertelen bánásmód miatt, azért, mert két gyermeket börtönöztek be, kazak családok gyermekeit, az egyikük öt hónapos volt, mégpedig menekült táborban, de zárt menekült táborban, két hónapig tartották őket ott, a harmadik cikket sértette ezzel Franciaország, és ezek a feltételek, amelyek között a gyermekeket tartották, nem nevezhetőek normál körülményeknek egy fejlődő gyermek számára. Ezek a kiskorúak kísérővel tartózkodtak a központokban. A második példa, de ez is sokat mondó, Görögországra vonatkozik ez a 2011-es ítélet, amikor a Strasburgi Bíróság a harmadik cikkely megsértése miatt egy 15 éves afgán gyermeket tartott Lesbos szigetén egy menekültáborban. 200 emberre jut három WC, illetve a földön a, aludtak a, ezek a menekültek, nem tiszta körülmények között, eh, illetve a matracok egymás egyén hátán voltak. Ezek eh, embertelen körülmények, és az emberi méltóságot is sérték. Tehát nagyon sok kérdést kell megoldani. Ma délután a felszólalók Másoktól is hallunk majd ilyen példákat, számos ilyen példa van, bonyolultak, nehéz őket megoldani. A területhez való hozzáférés, a tartózkodás kérdése, az eltávolítás kérdése is felmerül, a tulajdonképpeni fogvatartás kérdése, zárt központokban történő tartás kérdése, illetve a tartózkodási engedélyek nem léte a családegyesítési kérdések is felmenülnek, és a nem kísérve tartózkodó kiskorok esetében megpróbálják megtalálni a szülőket is. Nagyon fontos a jogsegély keretében az alapvető szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és a gyermekek eh, jogait kell előtérbe helyezni a folyamat minden szakaszában, és ez a saját kezdeményezésű jelentés megpróbálja ezt a helyzetet bemutatni, eh, illetve a pontos eh, feltételekre felhívni a figyelmet, és reméljük, hogy konkrét intézkedésekre is sor kerül. Nem tudok további részletekre kitérni, de nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban sikerült megoldani ezeket a bonyolult problémákat olyan gyermekek esetében, akik eh, sürgős helyzetben vannak, kísérő nélkül érkeznek az EU-ba, és számos konfliktushoz vezetnek, erőszaknak is vannak, ki vannak téve az Európai Unió külső határainál az Európai Parlament jogalkotás kér, illetve nagyon fontos, hogy minimális standardokhoz ragaszkodjon, illetve fontos, hogy az európai intézmények további munkát végezzenek, egy globális, koherens keretre van szükség, illetve speciális szabályokra, és nélkülözhetetlen az, hogy egy közös szabályokra támaszkodó keretet tudjunk elfogadni. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy a kollégák csatlakoznak ehhez a kéréshez, tehát nagyon örülnék annak a szöveg alakítása kapcsán, hogyha globális értelemben vennénk a gyermekek igényeit, érdekeit, és nem menedékjogi keretben vizsgálnánk ezt a problémát. Tehát általános bevándorlási keretben tekintenénk őket, annak érdekében, hogy megfelelő eszközt találjunk a megfelelő megoldása. Itt egy elméleti kérdésről is szó, szó van, és nagyon fontos, hogy a biztonság és a az igazságosság elvei érvényesüljenek. Köszönöm szépen. Gézbek asszony, elnézést, hogy megszakítom egy ilyen nagyon fontos témában, de néznünk kell az órát is. Kérem a következő hozzászólókat, hogy maximum 10 percben még csak nem is tudok 10 percet adni, tehát 7 és fél percben fogalmazzák meg mondandójukat, ugyanis ha ezt nem tudjuk tartani, akkor nem lesz idő a vitára. Hát kérek mindenkit arra, hogy legyen precíz és pontos a megfogalmazásokban. Schmidt úr parancsoljon az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két évvel ezelőtt az Európai Unió szembe került Olaszországban és Spanyolországban, de Európa északi részén is egy problémával. Nagyon sok kísérő nélkül kiskorú érkezett ezekre az országokba, éppen ezért sürgős fellépésre volt szükség. Az Európai Bizottság akciótervet tett javaslatot, és a tanács is csatlakozott ehhez. Néhány szót szeretnék szólni erről a tervről. Szeptember végén mutatta be a bizottság a középtávú áttekintést a megvalósulásról, és ez bemutatja azt, hogy mi történt az Európai Unióban, illetve az európai ügynökségek milyen felépésekre kerítettek sort, illetve nemzeti ügynökségek és különböző érintettek, nemzetközi szervezetek, illetve a civil társadalom szervezetei, civil szervezetek. A középtávú áttekintés milyen eredményekkel járt. Grisbeck asszony említette, hogy nem egy átmeneti problémáról, jelenségről van szó, hanem a bevándorlás következtében állandóan felmerülő problémáról, éppen ezért az akcióterv fontos, hogy ezzel foglalkozott. Bonyolult okai vannak annak, annak, hogy miért érkeznek kísérő nélkül kiskorúak az EU-ba bevándorlóként, de az okoktól függetlenül minden egyes kísérő nélküli kiskorút gyermekként kell tekinteni, elsősorban gyermekként és nem bevándorlóként. Mit sikerült elérni az elmúlt két évben? Az akcióterv megerősített vezette a legjobb gyakorlatok cseréjét a tagországok között, de a különböző szervezetek között is. A tagországok sokat tanulhattak egymástól, és remélhetőleg sikerül elkerülni ugyanazokat a hibákat a legjobb gyakorlatok cseréjével. Az együttműködés célja az volt, hogy az emberkereskedelem ellen felvegyük a küzdelmet, a megelőzés nagyon fontos volt a gyermeksegélyközpontokban, illetve a harmadik országokkal határos területeken is fontos a gyermekek védelme, amikor kísérő nélkül érkeznek az EU-ba. Az elmúlt két évben számos képzés szervezett négy tagország is a Frontex erőfeszítéseinek és az Európai Menedékjogi Támogató Hivatal köszönhetően eh, számos projektet eh, sikerült megvalósítani, annak érdekében, hogy eh, felmérhessék a kockázatot a velük foglalkozó szakemberek. Megvizsgáltuk a migrációs folyamatban foglalt helyüket, illetve ami a család visszakövetését, illetve megtalálását, ezzel is foglalkoztunk, és további tapasztalatcseréket szeretnénk támogatni, illetve a szakértelem további megosztását. Az akcióterv nem pusztán a tapasztalatok cseréjére szorítkozik, hanem jogalkotást is jelent, meglévő jogalkotások megvalósítását, illetve új európai jogalkotás megvalósítását, a menedékjog területén, emberkereskedelem elleni küzdelemben, és a gyermekek eh, érdekeinek képviselte kell, hogy vezérelje ezeket a fellépéseket. Szeretnék utalni az EU irányelvre, amely az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében született, illetve az áldozatok védelmére vonatkozik. Ez az elmúlt évben lépett hatályba, és a tagországoknak 2013. április 6-áig meg kell valósítaniuk ezt az irányelvet, ez az irányelv világosan összegzi azt, hogy hogyan kell kezelni ezeket a gyermekeket, illetve hogyan kell az érdekeiket megvédeni. Az Európai Unió lépéseket tett annak érdekében, hogy az európai menedékjogi jogalkotást is javítsa, ez szintén kiterjed a kísérő nélküli gyermekekre, annak érdekében, hogy a menedékügyi eljárásban az ő érzékeny helyzetükre jobban tekintettel tudjunk lenni. A Dublini szabályozás is meg szeretném említeni, hiszen ebben számos védzáradék van, az ilyen gyermekekre nézve is. Nagyon fontos, hogy jogi képviselőt nevezzenek ki az ilyen gyermekek esetében, aki tapasztalata rendelkezik ebben a témában. Van még egy további jogalkotási eszköz, ahol az év végére várjuk a politikai megállapodást, ez az Európai Menedékjogi eljárásra vonatkozó szabályozás, amely szintén kitér a kísérő nélküli gyermekekre. Az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy nagyon fontos biztosítani azt, hogy az érzéken csoportok, kivételt jelentsenek, bizonyos eljárások alól, például a határmenti eljárások alól, ahol a kérőket először központokban helyezik el. De nem csak jogalkotásról van szó, tapasztalatcseréről, az adatgyűjtéssel kapcsolatban is vannak további problémák, a helyzet javulása az előrelépések ellenére, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján. Még mindig nem tudunk teljes képet e, alakít, kialakítani a kísérő nélkül kiskorúak helyzetéről az Eurostattal is konzultálunk, illetve rajtuk keresztül a tagországokkal arról, hogy hogyan lehetne e, átfogó módon adatokat gyűjteni. Ami a, a a kor meghatározását illeti a gyermekek esetében, ez is egy fontos téma. Nagyon nehéz kérdés ez, és az szó ezen a problémán szintén dolgozik. Találkoztunk szakértőkkel, különböző szemináriumokkal is egyeztettünk velük a család visszakövetése. Szintén egy olyan terület, ahol további munkára van szükség. A családi kapcsolatok helyreállítása nélkülözhetetlen előfeltétele a kisgyermekek jövőjének és jólétének. Természetesen figyelembe kell venni a gyermekek érdekeit, és a család visszakövetését csak az érintett származási országok segítségével lehet megoldani. Ez is egy nagyon fontos feladat, a folyamatos kapcsolattartás a harmadik országokkal, annak érdekében, hogy nem biztonságos bevándorlást megakadályozunk, illetve a család visszakövetésében támogathassuk egymást. Még a következő lépések? Nem fejeztük be még a munkát minden érintettel tovább kell együtt dolgoznunk, a civil társadalommal, a nemzetközi szervezetekkel, annak érdekében, hogy az akciótervet teljes mértékben meg tudjuk valósítani, illetve az említett speciális kérdésekre megoldást találjunk. Remélhetőleg sikerül előrelépni a menedékjogi, közösségi joganyag kapcsán, és az említett szabályt sikerült az év végéig elfogadni. Az ilyen szóval, mint említettem, együtt dolgozunk a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében, illetve a család visszakövetése érdekében, és köszönetet szeretnénk mondani az Európai Parlamentnek támogatásáért. Az Európai Parlament kérésére az Európai Bizottság egy kísérleti projektet valósított meg a kísérő nélküli kiskorúakról. Körülbelül 1 millió eurós projekt volt ez, és nagyon jelentősnek tartjuk. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, most pedig akkor az ENSZ emberi jogi főbiztosának képviselője Gerabur következik. Hol van? Kérem akkor, hogy nagyon szigorúan tartsa a maximum 7,5 perces hozzászólási időt. Nagyon köszönöm. Először is, ha lehetséges, kollégámnak adnám meg a szót, Filip Korinnak az UNICEF részéről. Így osztottuk fel az időt, hogyha megoldható, akkor ezt csináljuk így. Köszönöm, mondja az elnök, akkor legyen ez így, de ettől még nem lesz sajnos több hozzászólási idejük. Nous invité à partir Köszönöm, elnök asszony, köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket erre a vitára. Természetesen szeretnénk folytatni előfeszítéseinket. Kriszbek asszony is ebbe az irányba mutatott, ugyanúgy értékeljük ezeket a problémákat. És az Európai Bizottság kollégája is felhívta erre a figyelmet. Az erőfeszítéseket fenn kell tartani, és folytatni kell a négy menedékjogi kérőből menedékjog kérőből egy gyermek. Nagyon kevés adatunk van arról, hogy mit is jelent ez a probléma a valóságban. Évente 75 ezer menedékjogot kérő gyermekkel találkozunk. 30 évvel ezelőtt született meg az első szabályzat, amely a e, gyermekek speciális jogaira kitért, illetve született meg ez a konvenció, nagyon fontos volt, hogy az ő érzékenységüket külön elismerje ez a konvenció, illetve a bevándorlási helyzetben különösen érzékenyek, még érzékenyebbek, mint a felnőttek, éppen ezért fontos, hogy jogaikat is elismerjük, amelyeket ez a konvenció eh, elismert. A tagországoknak kellett ratifikálniuk ezt a konvenciót. Az Európai Unió ezt nem ratifikálta, csak a tagországok külön-külön, amúgy ezt megtehette volna. A Lisszaboni szerződés is utal erre a harmadik cikke, illetve a gyermekek jogairól szóló konvenció harmadik cikkeje szól a gyermekek eh, elsődleges jogairól, illetve az alapvető emberi jogi karta is. Tehát minden előfeltétele megvan annak, hogy tegyünk valamit. A gyermekek érdekei esetében különböző értelmezések kaptak teret az egyes tagországokban, tehát a kontextus is különböző lehet, amelyet a gyermekek felsőbb érdekeinek eh, képviselete érdekében alkalmazni lehet. Tehát a 30. cikkely kitér eh, erre az érdekre, tehát a gyermekek felsőbb érdekeit kell szem előtt tartani, és ez mindent felülír. Tehát nagyon fontos, hogy a különböző szociális eh, és egyéb szervezetek ezt figyelembe vegyék, olyan esetekben, amikor ők már bekapcsolódtak a bevándorlási folyamatba, illetve a nem szabályos bevándorlási folyamatba rossz esetben. Tartottunk a, a bírákkal egy európai szemináriumot, annak érdekében, hogy néhány példát világítsunk meg, amelyekből kiderül, hogy az egyes tagországok hogyan alkalmazták a gyermekek felsőbb jogait nagyon fontos, hogy a tagországok hasonló megközelítést alkalmazzanak, és fontos volt a tapasztalatok cseréje is. A tanulmány, amely elkészült, szétosztottuk ennek példányát. Ez tulajdonképpen egy eszközt jelent a bírák számára, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásban erre támaszkodni tudjanak, tehát a gyermekek felsőbb jogainak kell érvényesülnie, érvényesülnie mobilizálni szerettük volna a bírákat, annak érdekében, hogy közösen értelmezzék ezt a felsőbb jogot a gyermekek esetében, illetve a bevándorlási folyamatokban, függetlenül attól, hogy ez szabályos jellegű, avagy sem. A gyermekek eh, alapvető jogáról szóló konvenció eh, szintén kimondja azt, hogy függetlenül attól, hogy szabályos vagy nem szabályos bevándorlási folyamatban vesznek részt ezek a gyermekek, ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, pontosan ugyanolyan jogokkal, és ezeket a jogokat nem érintheti az ő menedék státuszuk, vagy szüleik státusza sem. Tehát ez egy olyan pont, amit megpróbáltunk előtérbe helyezni, illetve ezzel a problémával foglalkozni, és reméljük, hogy az Európai Parlament segít bennünket abban, hogy erőfeszítéseinket tovább vigyük, és az Európai Parlament feltétlenül partnerünk, különleges és fontos partnerünk ebben a jelenlegi kontextusban, annak érdekében, hogy egy közösségi jogalkotás születhessen, egy közös megközelítés is, annak érdekében, hogy a kiskorúak felsőbb jogait előtérbe helyezhessük a bevándorlási folyamatokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jerome úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önökhöz szólhatok ma az ENSZ emberi jogi főbiztossága nevében, tehát mi nem menekült ügyel foglalkozunk, hanem emberi jogi főbiztosság vagyunk. Az EU nyelvezete kísérő nélküli kiskorúakról szól, azonban az ENSZ nyelvezetében kísérő nélküli gyermekekről beszélünk, de a terminológiával most ne is foglalkozunk, hanem inkább arra térjünk ki, hogy az UNICEF azért használja a gyermek szót, mert a gyermekjogi egyezmény foglalkozik ezzel, a 18 év alattiakat ott pedig gyermekként említik, gyermeknek nevezik, kitér a gyermekek sebezhetőségére, és a migráns gyermekeket gyermeknek kell tekinteni. Teljesen mindegy, hogy illegális vagy legális bevándorlók, adminisztratív bírósági döntések szempontjából pedig a gyermekek legjobban felfogott érdekét kell tekinteni, és annak megfelelő súlyt kell biztosítani. Ahogyan kollégám elmondtam, az egyes szakpolitikai viták a kormányzás végrehajtói, illetve jogalkotói ágai között általában a bíróságok döntéseivel foglalkoznak, az állam megfelelő lépéseivel, illetve szakpolitikáival azonban mégiscsak arra kell összpontosítani, hogy a gyermekek legjobban felfogott érdekét tekintsük bírósági döntések szempontjából egyaránt. Az egyes legjobb, leghelyesebb bírósági döntéseket tekintettük át ezzel a témával kapcsolatban Portugáliából egészen Magyarországig, illetve a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság döntéseit is figyelembe vettük. Négy olyan területet vizsgáltunk, ahol nagyon eltérő a gyakorlat, és problémás is jelet. lehet a gyermekjogi egyezmény végrehajtása szempontjából. Ez a négy terület, a korért, életkorértékelése tartós megoldások, mint például a visszaküldéssel kapcsolatos döntés, alapvető szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve szociális kulturális jogokhoz való hozzáférés, és az eljárási garanciák, eljárásjogi garanciák. Nagyon eltérőek a különböző jogi hagyományok szempontjából az ezzel kapcsolatos uh, tényállások és a bírók is máshogy tekintették, hogy a gyermekek érdekeit hogyan kell alkalmazni ezekben az esetekben. A már meglévő jó, illetve helyes gyakorlatokat vették figyelembe az EU-s tagállamokban. Ezek a jó gyakorlatok azonban nagyon inkonzisztensek, nem eléggé összefüggőek, nem csupán a tagállamok között van eltérés, hanem a tagállamon belül is. Nagyon röviden szeretném át tekinteni ezeket a problémákat. Az életkor értékelésével kapcsolatban nagyon eltérőek a módszerek orvosi, illetve szociális vagy pszichológiai értékelést alkalmaznak nagyon gyakran az adott hagyomány akár negatív, egy adott hagyomány kap nagyobb preferenciát egy adott országban, és nem pedig a szélesebb körű szociális, kulturális kontextus vizsgálják. Ezért azt állapították meg, hogy az életkor megbecslése tekintetében az egyes alkalmazott módszerek mind meglehetősen nagy hibarátával működnek, illetve az életkor becslésével kapcsolatos eljárás ellen az adott személy akár fellebbezhet is, megfelelő bizonyítékokkal rendelkezve. Ami a tartós megoldásokat illeti, a közigazgatási határozatok arra vonatkozhatnak például, hogy a gyermeket kíséret nélkül visszaküldik származási országába, illetve nem volt megfelelő befogadási intézkedés rendelkezés a gyermek fogadását illetően. Azonban a származási ország bizonyítani kényszerül, hogy megfelelően figyelembe vették a gyermek hátterét, illetve körülményeit és javasolhatják, hogy visszaküldik a gyermeket származási országába, de csak akkor, hogyha a gyermek jólétét tudják biztosítani, nyomon követték a családot, visszakövették a családot, de nem szabad visszaküldeni a gyermeket például háborúban álló országba, ez szerintem teljesen nyilvánvaló, de a bíróságnak gyakran kellett erre vonatkozó közigazgatási döntéseket megkerülni. Ami pedig a jogi képviseletet illeti a tartózkodási engedély tekintetében, tehát hogyha egy gyermek már a felnőtt kor közelében jár, körülbelül 18 éves, szabályos, legális bevándorlói státuszt kaphat, illetve vannak olyan esetek, ahol a 16 8 éves gyermek védett gyermek státuszából átlép a nem védett illegális bevándorlói státuszba. A migráns gyermek érdekeit sem mindenképpen sérti, hogyha kíséret védelem nélkül egy felnőtt bevándorlási központba helyezik el és ez az egyezmény 31-es cikkének sem felel meg, illetve hogyha a gyermek eléri a tizen, betölti a 18 éves kort, akkor jogot kell biztosítani neki arra, hogy ugyanazt a védelmet élvezze, mint korábban. A helyes gyakorlatok között szerepel az is, hogy a gyermeket, ha kíséret nélküli gyermekként azonosítják, akkor egy jogi gyámot kell mellé rendelni, aki törődik vele és foglalkozik helyzetének rendezésével. Hogyha a gyermek azt kéri, hogy hallgassák meg a bírósági eljárás során, ahhoz joga van, illetve fellebbviteli joga is van, hogyha azt javasolják, hogy visszaküldik származási országába. Azt gondolom, hogy ez a bírósági kolokvium nem csupán a bírók számára, hanem mindenféle hatóság számára nagyon hasznos lehet, ugyanis nagyon gyakran a hatóságok a kíséret nélküli gyermek helyzetét, illetve legjobban felfogott érdekeit nem veszik figyelembe. Úgy gondoljuk, hogy a Libe Bizottság jelentése egy nagyon helye, helyén való lépés, és ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Remélem, hogy a bírósági kolokvium, amit összeállítottunk, hasznos lehet az önök számára is. Angolul készítettük el az anyagot, de franciául is megvan, és néhány példányt itt szét is tudunk osztani. Nagyon köszönöm. Most megnyitom a vitát. Öten, hatan heten, illetve nyolcan jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Faraca Béld asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen, Szofi. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon rövid leszek. Úgy vélem ugyanis, hogy Natália jelentéstevőnk és a, az ENSZ Béli képviselők már gyakorlatilag elmondták, hogy milyen összetett kérdésről van szó, és milyen kihívásokkal szembesünk a kísérő nélkül kiskorúak kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a néppárt részéről én lehetek jelent, árnyékjelentéstevője a témának, hiszen 75 ezer gyermekről van szó, aki szülő nélkül érkezik egy teljesen új világba, háborús térségből, vagy jobb életet keresve, vagy pedig emberkereskedelem áldozataként. Tehát egy nagyon emberis pszichológiai vetületű kérdésről van szó. Azt gondolom, a parlament már jó alapot teremtett a jövőbeni munkához a menekültügyi csomaggal. Úgy gondolom, hogy a különböző irányelvek és programok révén már nagyon jó alapját lefektettük annak, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét elismerjük, és ezt helyezzük előtérbe a jogszabályaink révén. A úgy gondolom tehát, hogy nagyon jó a kiindulós, kiindulási pontunk a különböző jogszabályok kapcsán, illetve alapján. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő cselekvésorientált megközelítést alkalmaz. Természetesen egy nagyon koherens jelentésről van szó, még sok a javítani való, ami az adatgyűjtést illeti, egyelőre ugyanis csak a menedék kérőkre vonatkozó adataink vannak. Nyilván nem tudunk egy egységes mindenki számára jó megoldást találni. Szükség lesz adhok megoldásokra is. Mindehez azonban arra van szükség, hogy többet tudjunk arról, hogy kik érkeznek, milyen okból kifolyólag Európába. Svédországban 2011-ben 2655 kísérő nélküli kiskorú érkezett az országba. Ez Európa szerte a legnagyobb adat, legnagyobb számadat, és egyre növekvő tendenciát mutat. Ezért örültem annak, hogy a Libe szakbizottsággal közös látogatás ötlete felmerült, hiszen még egy olyan országban is, ahol viszonylag jól működnek a dolgok, végül is az önkormányzatokra hárul a megoldás kérdése, és kérdés, hogy a gyermekek hazájukba való visszaküldése a legjobb megoldás, a családegyesítés, rengeteg gyakorlati kérdés merül fel tehát ennek kapcsán, ezért nagyon örülök és elébe tekintek a legjobb gyakorlatok megosztásának és az eszmecserének. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést, szigorúnak kell lennem, két percre kell lerövidíteni a felszólalási időt, máskülönben kifutunk az időből. Tudom, tudom, de még akkor is, hogyha árnyék jelentéstevőkről van szó, egy óra csak 60 percből áll az ő esetükben is. Zippel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat hallhattunk ma arról, hogy a gyermeket kell a középpontba állítani, és a gyermek érdekét kell mindenek elé helyezni, illetve mindenek fölé helyezni a különböző intézkedések szemügyrevételekor. Ha azonban megnézzük a helyzetet a tagállamokban, akkor azt látjuk, hogy a gyakorlatban nem ez valósul meg, nem a gyermek mindenek felőtt álló érdeke áll a középpontban. A kísérő nélküli kiskorúakat problémaként kezelik, kihívásként, sőt költségtényezőként. És az az érzésem, hogy az életkor megbecslése mindenek előtt azért fontos, hogy tudható legyen, hogy a gyermekeket a fogadó országban kell-e tartani, vagy vissza lehet-e őket küldeni. Ezen a területen még sokat teendő. Többen is említették a menekültügyi csomagot, de még egyszer elmondom, hogyha mindig a gyermek érdeke állna előtérben, akkor az eddig kialakulóban lévő kompromisszumnak is már másként kellene kinéznie, mint ahogyan kinéz. A jövőbeni tervezett lépések véleményem szerint nem főként a gyermek érdekét helyezik előtérbe, hanem a céljuk az, hogy megakadályozzák, hogy a kísérő nélküli kiskorúak az EU-ba érkezzenek, és ha már ide érkeztek, akkor az a cél, hogy mielőbb visszaküldjük őket. Ez az érzésem. Mindennek hátterében, tehát érzésem szerint áll, hogy nem akarjuk, hogy ilyen gyermekek érkezzenek Európába. Noha tudjuk nagyon jól, hogy miért érkeznek ezek a gyermekek ide. A családegyesítés természetesen szintén fontos kérdés, és az imént már hallhattuk, legalább fegyveres konfliktusok esetében a gyermekeket nem kellene visszaküldeni, de elképzelhetők más helyzeteket is, éhínség, természeti katasztrófa, és így tovább, amikor a családegyesítés talán nem az ideális megoldás az eljárás végén. Záró kérdésem a bizottság és a tagállamok felé, hogy mi lehet prevenció az ilyen migrációs hullámok esetében, miközben az adott országokban kilátástalan a helyzet, és milyen fenntartható, hosszú távú megoldásokat lehetne eszközölni az adott országokban és az Európai Unióban is, hogy gondoskodjunk arról, hogy az ilyen vészhelyzetből eredő migráció ne is legyen szükséges. Úgy gondolom, ezen a területen nem teszünk eleget. Szemben például a veszélyekről szóló felvilágosítás területével. Köszönjük szépen. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a felszólalás időre, hiszen máskülönben még késő este is itt leszünk. Flótra asszony. merci, bon. Köszönöm szépen, én is köszönök, köszöntök mindenkit. Elnök asszony, egy kicsit frusztráló az, hogy egy ilyen fontos témában az árnyék jelentés tevők, még akkor is, hogyha nagyon kevesen vagyunk itt a teremben, pusztán két percet kapunk, egy perc, 45 másodpercen van, mert már 15 másodpercet el is fecséreltem. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Grisbeck asszony erre a rendkívül meghatározó témára és a megválaszolandó kérdésekre hívta fel a figyelmet. Egy jogi kérdésről van szó, illetve egy jogalkotási eszközt kell teremtenünk, innovatív eszközt, amely lehetőséget biztosíthatna arra, hogy ezt a hiátust megszüntessük, és az Európai Bizottság jelentéséből is ez derült ki, illetve az ENSZ eh, kitűnő hozzászólásából is eh, mindez kiderült. Ami a számokat illeti, a mi politikánk, illetve a védelmi eszközeink, gyermekvédelmi eszközeink azt jelzik, hogy még mindig vannak jelentős láncolatok, és nagyon fontos, hogy ezeket a gyermekeket megvédjük. Tehát 12 ezer, illetve plusz 4 ezer izolált kiskorúra hívta fel a figyelmet a bizottság 27 tagországban, és a szervezetek egyetértettek abban, hogy Franciaországban 8 ezer izolált kísérő nélküli gyermek van, akik vagy menedékük eljárásban vesznek részt, vagy szabálytalan bevándorlási folyamatban. Nagyon fontos jogalkotási politikánkat, illetve jogalkotási eszközeinket is áttekinteni azért, hogy ezek koherensek lehessenek. A menedékjogi csomag kapcsán is még mindig nem sikerült a tanácson elkerülni azt, hogy az izolált eh, kiskorúak eh, úgymond kivételt képezhessenek bizonyos eljárások alól, és a bizottság eh, szabályzásait illetően, ami a megelőzést illeti, illetve a fenntartható megoldásokat, tartós megoldásokat, itt még mindig nagyon sok tennivaló van. Az Egyesült Nemzetek Szerzetének menekültügyi főbiztossága képviselője is felhívta erre a figyelmet. Én rendelkezésre állok a jelentéstevőnek, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a kiskorúak védelmében az Európai Parlament a lehető legjobb eszközt fogadhassa el. Köszönjük szépen. Én is frusztrált vagyok, amiért nincs elég időnk, de ha valakinek van javaslat arra, hogy hogy tudunk 120 percet beletuszkolni egy órányi időbe, hát akkor kérem álljon elő ezzel az ötlettel. Köszönöm szépen. A hármas cikk azt mondja ki, hogy a gyermek érdekeit kell figyelembe tartani. Ez nem tudom, hogy kőbevésett dolog-e, de hát úgy gondolom, hogy ha halandók írnak szavakat, akkor az a halandók meg is tudják változtatni. Úgy gondolom, hogy nyilván a azok a gyermekek, akik Euró, az Európai Unióba érkeznek, nagyon sokszor ember csempészek áldozataiként érkeznek ide. A gyermeknek sokkal jobb lenne, nagyon sokszor azt gondolják, hogy a gyermeknek jobb lenne, hogyha Európába érkezne, itt nőne fel, és később itt élne majd. De és úgy tűnik, hogy ez sokkal fontosabb, mint a gyermek származási helye, kulturális háttere. Azonban el kell gondolkoznunk azon, hogy megengedhető-e, hogyha a gyermekek akár kíséret nélküliek, akár kísérettel rendelkezők, mint maradjanak a harmadik világban, vagy pakoljuk őket föl valami hajóra, és utaztassuk őket mind Európába. Talán talán figyelmeztethetnénk saját magunkat, hogy ilyen megjegyzéseket ne tegyünk. Köszönöm szépen, Bronsz úr, Morvai asszony parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy uh, mindannyian, akik itt ülünk a teremben, és azok a jogászok, akik itt gyermekek érdekeivel foglalkoznak, egyetértenek azzal kapcsolatban, hogy a gyermek érdekeit kell mindig figyelembe venni, szem előtt tartani, teljesen mindegy, hogy gyermekelhelyezésről van szó, majd vagy más helyzetről, de mindig felmerül az a kérdés, hogy egészen pontosan mi is a gyermek érdeke, és ezt ki dönti el. Koracabild asszonyal egyetértek, nagyon fontos kérdések merülnek fel, hogy a gyermeket visszaküldjék-e származási országába, vagy sem. Ezek ne, szerintem nem gyakorlati kérdések, hanem alapvető elvi kérdések. Én szeretném megkérdezni a meghívott hozzászólóinkat, hogy az-e az előfeltételezés, hogy a gyermeknek az a legjobb érdeke, hogy ha az Európai Unióban vagy a nyugati világban marad, ha ez így van, akkor indokolják meg, hogy ezt miért gondolják így. Az is elhangzott, hogy az emberi jogi jogsértéseket az Emberi Jogi Bíróság teljesen helyesen döntött el ugyanis egy három éves gyermeket, illetve egy öt hónapos gyermeket egy menekült táborba helyeztek el borzasztó körülmények között. De hát egyáltalán hogyan kerültek ide ezek a gyerekek Európába? Miért van több tízezer ilyen eset Európában? Hát hogy lehet, hogy több tízezer ennyire kisgyermek érkezik az Európai Unióba? Ki képviseli őket? Milyen értékrendszer húzódik meg e, e mögött? hogyan vizsgálják a gyermek felsőbbrendű érdekeit, amikor döntést hoznak arról, hogy a gyermeket visszaküldik vagy sem. Nagyra értékelném, hogyha erre a kérdésre válaszolnának, főként azért, mert a dokumentumok között nem találok nem találom ezt az említett bírósági kolokviumot. Köszönöm, Bauer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a sok elhangzott kérdéshez, talán még kettőt tennék hozzá. Nyilvánvalóan a kor megállapítás az, az egy nagyon-nagyon komplikált kérdés, ahogy, ez itt, eh, ahogy az itt el is hangzott. Eh, nagyon sok esetben rendkívül megalázóak azok a módszerek, amikvel a, a gyerek korát megállapítják. Én azt szeretném kérdezni, mivel, hogy ezek a módszerek eh, körülbelül száz évre tekintenek vissza. Tehát nagyon öreg, nagyon régi módszerekkel állapítják meg a gyerekek korát, hogy itt van-e valamilyen előrelépés, és várható-e valamilyen előrelépés. A másik kérdésem az a következő Emberkereskedelemmel kapcsolatban merül, is merül föl ez a kérdés. Tudjuk, hogy nagyon sok gyerek már úgy érkezik az Európai Unióba, hogy a gyermekkereskedők hozzák be, csempészik be. Nem mindig embercsempészet a, a dolog lényege vagy pedig azok, akik, akik kísérő nélkül vannak rendkívül sérülékenyek ilyen szempontból, nagyon könnyen válnak áldozattá a legújabb adatok azonban azt mutatják, hogy több az áldozat az Európai Unión belül, és nagyon sok a gyerekáldozat. Rendkívül sok a gyerekáldozat, majdnem a negyede az összes áldozatnak, és százezrekről van szó. Most az a fura helyzet áll elő, hogy külön előírásunk lesz arra, hogy védjük a gyerekeket, akik harmadik országokból jönnek, és nem igazából egyenrangúan foglalkozunk azokkal a gyerekekkel, akik más tagországból jönnek. Hogy van-e, van-e erre a jelentéstevőnek, illetve a bizottságnak valamilyen elképzelése, hogy ezt a kérdést hogy fogjuk megoldani? Thank you, Mrs. Bauer. Mrs. McIntyre. Köszönjük szépen, McIntyre asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyian egyetértek azzal kapcsolatban, hogy minden kíséret nélküli kiskorú gyermekként kell kezelni, és hogy mindenképpen az érdekeiket kell szem előtt tartani. Nyilván törekszünk az Európai Unióban a lehető legmagasabb szintű standardokat bevezetni, illetve fenntartani, és nagyra értékelem a jelentéstevő által megosztott információkat, de elképesztőnek tartom, hogy egyes országok saját kötelezettségvállalásaikat sem tartják be a szerződés alapján. Tehát nem tervekre van szükség, hanem cselekvésre és szeretném kérdezni a bizottságot, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a tagállamok a szerződés szerinti kötelezettségeiknek megfelelnek. A második kérdésem pedig az emberkereskedelemre vonatkozik. A cselekvési terv arra ösztönzi a tagállamokat, hogy képzést biztosítsanak az emberkereskedelem korai megállapítására vonatkozóan főként azért, hogy a határőrök a megfelelő ítéletet hozzák meg. Szeretném, ha a bizottság tájékoztatna minket arról, hogy hogyan folytatják le ezt a tájékoztató kampányt, illetve képzést. Hogy melyik gyermek emberkereskedelem áldozata, és melyik gyermek az, aki kíséret nélkül menedéket keres az Európai Unióban. Több száz gyermek esik emberi kereskedelem áldozatául, és nagyon gyakran a fogvatartóihoz kerül vissza a gyermekek nagy hogy a gyermekek a fogvatartóikhoz kerülnek vissza. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig Triente Filidis úr. Köszönöm szépen. Én is nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek és a többi felszólalónak, amiért kiemelték a főbb kérdéseket és problémákat. A legfőbb gond szerintem az, hogy hogyan közelítünk ezen kiskorúakhoz. Gyermekként tekintünk rájuk, vagy bevándorlókra. Ha gyermekként, akkor fontos akkor nem kellene beszélnünk arról, hogy visszaküldjük őket a hazájukba, és így tovább. Ha bevándorlóként tekintünk rájuk, akkor természetesen mindezen problémák, amelyek a migránsokkal kapcsolatosan felmerülnek, relevánsak. Szeretném kiemelni azt, amit a bizottság már említett, illetve az ENSZ emberjogi főbiztossága is, a szolgáltatásokhoz, a jogi védelemhez való hozzáférés, és a lakhatáshoz, az oktatáshoz és az élelemhez való hozzáférés is, ezeket eddig nem említették. Nagy érdeklődéssel várom a jelentéstevő szövegét, nagy érdeklődéssel várom, hogyan kezeli ezeket a kérdéseket. Remélem sikerül jó saját kezdeményezésű jelentést kidolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy ilyen rövid volt, mondja az elnök asszony. Néhány kérdést közvetlenül a bizottsághoz intéztek, illetve az ENSZ és az UNICEF képviselőihez. Kérném, hogy nagyon röviden válaszoljanak a felvetett kérdésekre, ha szeretnének. Legfeljebb két perc jut mindenkinek. Ha csak nem érzik úgy, hogy válaszolniuk kellene, akkor időt takarítunk meg. Először a bizottság részéről Schmidt asszony. Köszönöm, elnök asszony. Számos kérdés felhívta a figyelmet arra, hogy minden olyan kérdés, amely kapcsolódik a kísérő nélküli gyermekekre, nem ö, könnyű ezekre megoldást találni. Szippel asszony is feltette azt a kérdést, hogy mit tudunk tenni a származási országok kapcsán a kiskorúak különböző okok miatt érkeznek az EU-ba, vannak olyanok, akik nehéz helyzetben vannak, ezért kinek menedékjogot, vannak, akik háborús helyzet elől menekülnek, és más helyzetben vannak, mint azok a kiskorúak, akik gazdasági okok miatt érkeznek az EU-ba, a szegénység miatt, az oktatáshoz való nem hozzáférés miatt, és egy jobb remény miatt. azok számára, akik nem háborús helyzet miatt menekülnek az EU-ba, fontos, hogy segítsük a származási országokat fejlesztési segítségnyújtással, illetve azok a szervez, azokat a szervezeteket, amelyek ott működnek. Számos kérdés elhangzott ezzel a témával kapcsolatban. Van egy olyan irányelv, amelyet nemrégben fogadtak el a megelőzés, illetve az emberkereskedelem elleni küzdelem keretében, annak érdekében, hogy a gyermekek legjobb érdekeit képviselhessük, és olyan szabályok születtek, amelyeket a tagországoknak a saját nemzeti jogalkotásukban meg kell valósítaniuk, és remélem, hogy az Európai Bizottság a szerződések őrzéseként, őrzőjeként betölti majd a szerepét, azok a kollégáim, akik foglalkoztak ezzel az irányelvel, már kapcsolatba léptek a tagországokkal, annak érdekében, hogy a megvalósulás jobban történhessen. A menedékjog területén is vannak már irányelvek, és ezeket is mi hamarabb meg kell valósítanunk a tagországoknak. Szeretnék reagálni az egyik kérdése. Az Európai Bizottság természetesen a szerződések őrzőjeként oda fog figyelni arra, hogy hol, ténik, hol történik szabálysértését, megvizsgálja azt, hogy vannak-e adott tagállami szabályozások. Ami a fenntartható tartós megoldást illeti, nem gondolom, hogy a visszatérítés lenne ez a megoldás. Különbséget kell tenni a különböző gyermekek, illetve gyermekcsoportok között. A menedékjogot kérőknél nem a visszatérítés a választ, hiszen itt nemzetközi konvenciók is védik az érdekeiket. A cselekvési tervünkben a gyermekek integrációjával is foglalkoztunk, lehetséges integrációjáról itt Európában, illetve döntöttünk arról, hogy az integrációs alapot erre szeretnénk használni, de eddig sajnos egyik tagország sem használta ezt fel erre a célra. Nem lehet kizárni a visszatérést természetesen, hiszen a gyermek a saját családjában érzi magát a legjobban. Ez csak néhány elem lett volna, de bilaterális módon szívesen válaszolok többi, a többi kérdésre is. Lesz majd még egy másik vitánk is, éppen ezért vágok mindig közbe. Korin út, és utána Gerab úr. Mindenki maximum két percet kap. Permit speak for both of us. Ha megengedik, akkor mindkettőnk nevében szólok. Ami a visszaküldést illeti, az a kérdés merült fel, hogy a gyermek érdekei alatt azt értjük-e, hogy semmilyen gyermeket nem kell soha visszaküldeni. Nem, nem ezt mondtuk, sőt a bírósági kolokvium se ezt állapította meg, hanem azt, hogy a gyermek legjobban felfogott érdeke az az, hogyha a gyermeket visszaküldenék a szüleihez származási országába, akkor, hogyha tudják ott biztosítani megfelelő megélhetését. De vannak olyan esetek, amikor a hatóságok arra törekszenek, megpróbálnak gyermekeket visszaküldeni hazájukba, miközben nem gondoskodtak arról, hogy őt megfelelően fogadják, nem sikerült megtalálni a családját, nem világos, hogy ki fogja a gyermeket fogadni, sőt, háborús helyzetekbe is vissza akarnak küldeni gyermekeket. Ezek olyan helyzetek, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell, és nem mondhatjuk azt, hogy vagy támogatjuk a vagy tám- nem támogatjuk azt, hogy mindenkit visszaküldjenek, vagy ennek ellenkezőjére törekszünk, nem. Mindig az adott gyermeknek a legjobban felfogott érdekét kell figyelembe venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Végezetül pedig Kori úr. kollégám mindkettőnk nevében szólt, úgyhogy én Készítettünk egy tanulmányt Németországban azokról, akiket visszatérítettek, vissza a Koszovóba, és megvizsgáltuk ezeknek a gyermekeknek a helyzetét távozásuk előtt, Németországba való távozásuk előtt, amikor már beszéltek a nyelvet, iskolába jártak, illetve Eh, amikor Koszovóba visszatértek, ahol már nem beszélték a nyelvet, és eh, nagyon súlyos szegénységgel találták szembe magukat. Tehát megpróbálunk eh, adatokat gyűjteni az ilyen típusú helyzetekről. Köszönöm szépen, végezetül pedig a jelentéstevő Grisbek asszony két percet kap. Merci. Euh. Köszönöm szépen, Sophie. Természetesen köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a előadásért, illetve a nagyon pontos válaszokért is, a kollégák kérdéseire köszönetet szeretnék mondani az UNICEF, illetve az ENSZ menekülügyi főbiztossága jelenlétért is, illetve minden kolléga kérdéséért, hiszen javaslataikkal, felvetéseikkel a munkámat segítik, és várom a közös munkát ebben a témában, hiszen egy nagyon érzékeny, bonyolult témáról van szó, de mindannyiunkat érint európaiakként. Én nagyra értékelem azt, hogy gyermekekről és nem kiskorúakról beszélünk, hiszen ez szimbolikus jelentőségű, illetve azt, ami a megközelítést életi, bármely helyzetben is van a gyermek, szabályos vagy szabálytalan folyamatban, mindenek előtt gyermekként kell őt kezelni, illetve feladataink vannak vele szemben, függetlenül attól, hogy milyen okok miatt érkezett az EU-ba. Nagyon kevés az időm, de el szeretném mondani, hogy ez az általános jellegű megközelítés alapvető jelentőségű, hiszen ezek, ezeket a gyermekeket traumatizálta az az ok, ami miatt távoztak, a háború vagy a szegénység, és úgy érzik, hogy az Európai Unió egy eldorádó lesz a számukra, vannak olyanok, akik ezt gondolják, tehát az ő súlyos helyzetükhöz még az is hozzájárulhat, hogy emberkereskedelem áldozataivá válhatnak az EU-ban, tehát óriási felelősségünk van ami a svéd példát illeti, nagyon tetszett az, amire Anna Maria felhívta a helyzetet. Nagyon sok nehézség van még, illetve számos kérdés, ami nyitva van. Illetve egy súlyos helyzetről, sürgős helyzetről van szó, erre is felhívták a kollégák a figyelmet. Nagyon fontos, hogy az adatgyűjtés javuljon, a legjobb gyakorlatokat megosszuk egymással, kísérleti projektek valósuljanak meg, illetve néhány tago néhány kolléga felhívta figyelmet arra, hogy nagyon fontos a tagországokat rábírni arra, hogy tiszteletben tartsák a felelősségüket, illetve használják a legjobb gyakorlatokat az igazságszolgáltatásban. És remélem, hogy ez a jelentés koherens lesz a kollégák közreműködésével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel átérünk az utolsó napi rendi, eh, illetve vitapontra. Kevesebb, mint egy óránk van az adatvédelmi csomagra. Ez egy nagy és fontos kérdés. Megkérem a kollégákat arra, hogy kint folytassák a termen kívül a megbeszéléseket. Két jelentéstevőnk van, a bizottságot, és meg fogjuk hallgatni a ciprusi elnökséget, illetve a jogi szolgálat képviselőjét is, és utána vitára lesz lehetőség. Ragaszkodom ahhoz, hogy mindenki legyen fegyelmezett, kollégák, ha nem lesznek fegyelmezettek, akkor még brutálisabban fogok fellépni, és már most bejelentem, hogy a vita előtt maximum két percben lehet hozzászólni, nem két perc, 15 másodpercben, hanem csak két percben. A jelentéstevőket, a bizottságot, a jogi szolgálatot és a ciprusi elnökséget is arra kérem, hogy legyenek nagyon-nagyon rövidek. Először Albrecht úrnak adom meg a szót. I guess I have... Köszönöm szépen, Sophie. Talán több időm is van, nem csak két percem. Igen, mondja az elnökasszony, kérem azokat, akik magánmegbeszélést folytatnak, hagyják el a termet, hogy az adatvédelmi csomaggal foglalkozhassunk. Visszatérve tehát az adatvédelmi csomag soron következő eszmecseréjére, ami a rendeletet és az irányelvet illeti, továbbra is nagyon szorosan együttműködünk az árnyék tevőkkel, mindkét dosszi esetében. Drucász úr, aki az irányelv tevője, és én is, továbbra ragaszkodunk a megközelítésünkhöz, melynek célja, hogy egy konzisztens adatvédelmi rendszert dolgozzunk ki. Mint a mindenki tudja, ez egy hatalmas kihívás. Mindent megteszünk, hogy elérjük a kitűzött célt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ütemtervet is tartani tudjuk, mi szerint mandátumunk végéig le kellene zárnunk ezt a reformot. Ami a rendeletet illeti, önök megkapták a két munkadokumentumot a rendelet kapcsán, a kettes számos, a hármas számú munkadokumentumról beszélek. Szeretném röviden felvázolni, hogy miről is szólnak ezek a munkadokumentumok. Jól mutatják azt is, hogy a Lébe szakbizottságban hol tartunk a rendelet kapcsán. Megpróbáltunk a dosszié egészére vonatkozóan minden álláspontot figyelembe venni, és néhány pontja a szövegnek már világosan kirajzolódik. Még karácsony előtt szeretném egyébként a kész szöveg tervezetet előterjeszteni, hogy mindenkinek az ünnepek alatt, illetve a jövő év elején legyen elég ideje elolvasni a szöveget, és maradjon elég időnk a módosítások kidolgozására és megvitatására is. Annak érdekében, hogy aztán végül április végéig a Libében kialakuljon a közös álláspont, és az ír soros elnökség idején megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Ez a tervezett ütemterv. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, az egyik legfőbb kérdés, illetve a legfontosabb, egyik legfontosabb kitűzött cél, amelyre többször is utaltunk már az, hogy egy átfogó megközelítést szeretnénk érvényre juttatni, szeretnénk a személyes adatokat eh, megerősíteni, a belső piaci dimenziót szeretnénk tovább fejleszteni, valamint szeretnénk az adatvédelmi szabályok végrehajtását erősíteni, és a globális dimenziót is. Az egyik legfőbb pont, ahol előrelépés rajzolódik ki, a fő alapelvek megerősítése. Szeretnénk, hogy a rendeletnek ugyanaz legyen a hatája, mint az irányelvnek. Természetesen a személyes adatok és egyéb definíciók meghatározása kulcsfontosságú. Itt fontos az összhang megteremtése korábbi alapelveinkkel. Fontos az adatok anonim felhasználásához kapcsolódó határ. Ez a fajta felhasználás ugye nem tartozik a rendelet hatája alá de fontos világosá tenni azt is, hogy fontos az egységesítés továbbvitele a rendelet keretein belül, és fontos azt is látni, hogy nem minden esetben személyes adatokra van szükség, adott esetben anonim adatszolgáltatás is elegendő. Egy másik fontos kérdés az, hogy mi legyen a jogalapja az adatok feldolgozásának. E tekintetben azt hiszem világos, hogy az adat feldolgozás kapcsán az egyik legfőbb kérdés a beleegyezés kérdése. Továbbá fontos azt is látni, hogy a beleegyezéshez elegendő információra van szükség, azonban fontos, hogy ez az információ könnyen megérthető legyen, és különböző technikai standardokra, normákra is szükség van, amelyek megkönnyítik ezt. Továbbá úgy vélem, hogy a legitim érdek kérdése nem lehet felhatalmazáson alapú jogi aktus tárgya. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szükségességét meg kell vizsgálni. A magunk részéről teljesen világos, hogy Fontos, hogy mielőbb megválaszoljuk az ehhez kapcsolódó kérdéseket, tisztázzuk a különböző nyitott kérdéseket, ahelyett, hogy a jövőre bíznánk, a jövőre odáznánk el ez delegált jogi aktusok kapcsán. Más egyéb kérdéseket is szeretnék felvetni, tudom, kevés az időm. Fontos a privacy by design, privacy by default és egyéb hasonló kérdéskörök kezelése fontos, hogy az adatvédelmi hatóságok kérdését is mielőbb tisztázzuk. Azt gondolom, továbbá fontos megadni a lehetőséget nemzetállami szinten az adatvédelmi kérdések megadására. Különböző területeken itt nagyon nagy a potenciál. Nyilván nem térhetek ki mindenre, tudjuk, kevés az idő. Kérném önöket, olvassák el a munkadokumentumokat, és ismertessék velünk nézőpontjukat mielőbb, hiszen jelen pillanatban dolgozunk a jelentés főbb sarokkövein, és nagyon jó lenne, hogyha meghatároznánk a fő csapás irányt, és mi előbb, minél előbb megtehetnénk ezt, az nagyon jó lenne, annak érdekében, hogy ne üljünk itt márciusban és áprilisban, és akkor kezdjünk csak elvitázni igazán a lényegi kérdésekről, hiszen látni kell azt is, hogy mielőbb döntésre kell jutnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most mindenki utál, de mindenki nagyon szeretni fog, hogyha 6.30-kor mehetünk haza, és nem 8-kor. Drucesz úr. Köszönöm szépen, Szófi, igyekszem a lehető legrövidebben szólni. Először is azzal kezdeném, hogy ragaszkodunk a csomagban történő megközelítéshez. Szerintem ez most már mindenki számára ismert, ez a munkamódszert is érinti, az ütemtervet is érinti, illetve amit jogalkotóként a nép, az Európai Parlament azt próbálta megvalósítani, hogy az irányelvek azonos időpontban lépjenek érvénybe, ezért ehhez szeretnénk ragaszkodni. Nagyon jól tudjuk, hogy a tagállamok vonakodnak az irányelvvel kapcsolatban, és a jelenlegi elnökség nem úgy képviseli ezt a témát, ahogyan mi szeretnénk, itt a szakbizottságban több kolléga is észrevehette, hogy a parlamenti kérdést a bizottsághoz és a tanácshoz is már intéztük. Reméljük, hogy ez a következő Strasburgi plenárisom napirendre kerül, és így módon egy politikai üzenetet küldhetünk, politikai nyomást gyakorolhatunk az intézményekre, hiszen ez mindannyiunk számára fontos, és reméljük, hogy megkapjuk majd a vitát a plenárison, eldönthetjük így, hogy a közeljövőben, a közvetlen jövőben hogyan próbáljuk a parlamentben ezt a kérdést kezelni. Most több részletben nem szeretnék bocsátkozni, ami pedig a tartalmat illeti. A munkadokumentum, amelyet kiosztottunk önöknek, a legutóbb interparlamentáris ülésen a tagállami kollégákkal tartottunk egy ilyen találkozót. Szerintem ez nagyon sikeres, hasznos gyakorlat volt az eszmecserék tekintetében, csak szeretném kiemelni, illetve összpontosítani néhány olyan pontra, olyan kérdésre, ami véleményünk szerint további pontosítást, illetve vitát igényel. azzal kell kezdeni, hogy az EU intézményei, hivatalai és ügynökségei a javasolt irányelv alkalmazási körén kívül esnek. Az adatmegosztás tekintetében a bűnüldözési ágazatban, illetve a bíróságok együttműködésében szerintem ezt is még pontosítanunk kell. A következő az időaspektus. A bizottság azt javasolja, hogy a konkrét jogi aktusokat a bírósági, illetve bűnöldözési együttműködés tekintetében az érvénybelépést követő három éven belül felülvizsgálja. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak nem lesz az elkövetkezendő hat évben közös standardja erre a kérdésre vonatkozóan, és ez elfogadhatatlan számunkra. Ami pedig szintén pontosítást igényel, hogy számos kivétel van érvényben az elvek tekintetében, az adatvédelem elve alapvető jog, és ehhez ragaszkodnunk kell. Ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a kivételeket megfelelően indokolják és korlátozzák. És a kivételek ne képezzék magát a szabályt. A szabályozást, illetve rendeletet illetően egyes fogalom meghatározásoknál pontosításra van szükség, például az adatmegőrzés, az adatfrissítés, mit lehet csinálni a megfelelő, illetve releváns adatok meghatározásával. Úgy gondoljuk, hogy ezt továbbiakban meg kell vitatni, illetve pontosítani. Nincsen értékelési mechanizmus, a szükségesség és az arányosság értékelésére gondolunk itt, illetve hiányzik a profilozás megfelelő meghatározása pedig ez borzalmasan fontos, ami pedig a személyes adatok harmadik országoknak történő átadását illeti, szerintünk meglehetősen gyenge, és egyszerűen nem tartalmazza a megfelelő garanciákat az adatok biztosít, eh, adatvédelem biztosítása tekintetében, illetve az adatvédelmi biztosok hatásköre véleményünk szerint nem megfelelően meghatározott, tehát ezekkel a pontokkal vannak problémáink. Az elkövetkezendő napokban ezekre fogunk központosítani a bizottsággal való együttműködésünkben, és vélem, és szeretném még kiemelni, hogy mi is javasolni fogunk módosításokat, hogy a rendeletéhez hasonló adatvédelmi színvonalat tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Lévai asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, hiszen arra kért legyek rövid. Először is szeretném elmondani, hogy üdvözöljük a munkadokumentumokat, amelyeket a jelentés tevő bemutatott. Nagyon jó és szoros volt az együttműködés a parlamenttel, és a jövőben sem lesz ez másként. Ami az ütemtervet illeti, nagymértékben támogatjuk mi is a magunk részéről a javaslatot, amelyet a parlament tett. Mint ahogyan tudják, nagyon támogatjuk azt az ötletet, hogy egy közös, átfogó álláspont alakuljon ki az írsoros elnökség végére. Tudjuk, nagyon nagyra törő célkitűzés ez, de ezen fogunk munkálkodni, hogy ez megvalósuljon. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, kitérnék néhány dologra, amelyet Jan Albrecht kiemelt. Ami az alapelveket illeti, illetve a definíciók tisztázását, nagyon szívesen együttműködünk a parlamenttel abban, hogy tisztázzuk az említett fogalmakat, és megoldást találjunk. Egy másik kérdést, amelyet említett, a jelentéstevő a személyes jogok erősítése, az egyszerűsítés, a rendelkezések összefogása, egyszerűsítése. Örömmel dolgoznánk ezen is. Továbbá egy további fontos kérdés a parlamentben és a tanácsban is Nos, ennek kapcsán mi szívesen meghallgatjuk azokat a megoldási javaslatokat, amelyek adott esetben csökkentik a az adminisztratív terheket, amelyek a KKV-kra irányulnak, illetve rájuk hárulnak, miközben világosan látni kell azt is, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ellenőrzés csökkenne, főként a nagyobb méretű vállalatok esetében megmaradnak bizonyos kötelezettségek. Ami a végrehajtást illeti, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, üdvözöljük azokat a kritériumokat, amelyeket meghatározott a jelentéstevő. Jeleztük, hogy örömmel megvizsgáljuk a delegált jogi aktusokra vonatkozó javaslatot egyenként megvizsgáljuk a kritériumok alapján ezeket a javaslatokat, de szem előtt tartjuk mindeközben annak a fontosságát is, hogy némi rugalmasságot azért tartalmazzon a rendelet, hiszen fontos, hogy a technológia fejlődésével lépést tudjon tartani, illetve a fejlődéssel ne avuljon el a szövege. Ami a csomag megközelítést illeti, ezt kezdettől fogva támogattuk, a definíció kapcsán és szívesen ögy- együttműködünk önökkel. Összességében tehát azt mondhatom, hogy nagyon szívesen együttműködünk a jelentéstevőkvel, hogy javítsunk a szövegen, és hogy a nyitott kérdések kapcsán megoldást találjunk. Mindeközben azonban természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a személyek jogait ki akarjuk bővíteni, és ahogyan a jelentéstevő is említette, fontos biztosítanunk azt, hogy az adatvédelem belső piaci vetülete megerősödjék. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a ciprusi soros elnökség kap szót Andreu úr képviseli. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megadta a szót. Ez egy lehetőség arra, hogy tájékoztassam a szakbizottságot a személyes adatokról szóló ö, csomagról, illetve a rendelet tervezetről. Szeretnénk elmondani azt, hogy milyen munkát végzett a ciprusi elnökség az elmúlt júliusi látogatásunk óta a Libében, illetve decemberi találkozó, csúcs óta, október 12-én az elnökség egy első találkozót szervezett, és ezen alkalommal a horizontális témákról vitáztunk, amelyeket az informális amelyet a bel- és igazságügyi tanács napirendi pontjai között is már megjelöltünk. Október 22-én egy kétnapos második találkozóra se serült sok, és cikkenként haladtunk végül a rendelet tervezetről. 39-es cikkeig jutottunk, és a delegált, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok azt mutatták, hogy konvergencia volt a delegációk között, különösen ami a nagyon sok delegált aktust illeti, nagyon sokan úgy érezték, hogy ezek túlzottak voltak, illetve megalapozatlanok, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, néhány cikkei kapcsán a tagországok felismerték azt a szükségességet a saját maguk számára, hogy ezek megvalósítása rendkívül fontos. Sokan elmondták azt, hogy ezek illeszkedése a szerződés egyes cikkelyeihez nem mindig egyértelmű a személyes adatok kapcsán. A személyes adatokra vonatkozó csomagról szóló október 26-ai luxemburgi a csúcs találkozó napi rendjén is szerepelt, illetve a miniszterek tájékoztattak ennek a csomagnak az állásáról. Szeretnénk egy nagyon fontos elemre kitérni, mind technikai, mind politikai szempontból, ami a luxemburgi tanácsi csúcstalálkozót illeti, bizottsága azt mondta, hogy hajlandó csökkenteni a delegált aktusok számát, 40%-os csökkentést jelentene mindez, mint ahogy már említettük, erre csak is konstruktív párbeszéd keretében kerülhetne sor kompromisszum érdekében. A luxemburgi találkozón, illetve a téma bemutatásánál néhány delegáció elmondta azt, hogy aggódik a rendelettervezet kapcsán, és inkább irányelvet szeretnének, mint rendeletet. A ciprusi elnökség a horizontális témában folytatott vitt vita alapján egy anyagot készített, amelyet a tagországoknak is eljuttattunk, és eh, november 13-án fogjuk ezt megvitatni a következő találkozón. Szeretném elmondani azt, hogy legfőbb célunk az, hogy ezeket a vitákat lezárjuk, és a koreper illetve a következő belisigasságügyi tanácsról is november 6-án, 7-én ezt bemutassuk. A válaszok alapján a második horizontális témában tagországoktól is visszajelzéseket kaptunk, és erről is a, le, szól lesz majd a november 15-16-ai tanácskozáson. Szeretnénk egy további anyagot készíteni az administratív terhekről, és ezt pedig a Koreper ülésén szeretnénk bemutatni, illetve a decemberében is igazságügyi tanács ülésén a ciprusi elnökség kollegiális, konstruktív módon szeretne együttműködni ebben az anyagban, és ezt a tagországokkal karöltve, az Európai Bizottsággal együtt és a parlamenttel együtt szeretnénk megvalósítani, annak érdekében, hogy a következő elnökség jelentős eredményeket vehessen át. Köszönöm szépen, és végezetül a jogi szolgálat képviselőjét kérném meg, hogy mondja el véleményét. A kollégák, akik szeretnének felszólalni a vita során, már most jelezhetik ezen szándékukat. Köszönöm. Most pedig a jogi szolgálat kap szót. Köszönöm szépen, igyekszem majd röviden szólni. A rendelet tervezet kell kapcsolatos kérdéseket két részben fogom kezelni. Először is a rendelettervezet kapcsolata a nemzeti jogszabályokkal, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Ami az első kérdést illeti, tehát a rendelettervezet és a nemzeti jogszabályok közötti kapcsolat, ezt a kapcsolatot a jogalap fényében kell megvizsgálni, illetve a javasolt rendelet céljai tekintetében, valamint a kiválasztott jogi eszköz ismeretében. A rendelet tervezet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke második bekezdésén alapul. Ennek kettős célja van, egyrészt, hogy biztosítsák az egyének alapvető jogait, szabályait a személyes adatok feldolgozása tekintetében, másrésztről pedig az Európai Unión belüli személyes jogok szabad áramlásának korlátozásainak megszüntetése. Ez a kettős célkitűzés a rendelet elfogadása esetében a nemzeti jogszabályok mozgástere sokkal kisebb lesz, mint jelen pillanatban. Másrésztről nem zárhatjuk ki a mozgástér biztosítását a nemzeti jogszabályok számára, még akkor is, hogyha a rendelet megvalósul végrehajtó intézkedések, illetve derogációk formájában. Az ilyen jellegű rendelkezést azonban világosan korlátozni kell, és nem mondhat ellent a jogalkotási aktus elveinek. A jelenlegi esetben a nemzeti intézkedések nem akadályozhatják a személyes adatok szabad áramlását az Európai Unión belül, ami a, a rendelet korlátaim belül kifejezés értelmezését illeti, ez a megfogalmazás megakadályozza, hogy a tagállamok olyan szabályokat fogadjanak el, amelyek eltérnek a rendelettől. Azt is szeretném pontosítani, hogy az alapvető jogok tekintetében ez a megfogalmazás semleges, ugyanis ennek célja, hogy biztosítsa a megfelelést a nemzeti jogszabályok és a rendelet között ami az egyes szabályok lehetséges kiterjesztését illeti a javasolt rendelet 9. cikké fejezetében szereplőkre gondolok. Az ilyen jellegű módosítás lehetséges, azonban az ilyen jellegű rendelkezést világosan korlátozni kell azokra a szektorokra, ahol csak konkrét nemzeti jogszabályok indokoltak lehetnek, az ilyen szabályokat pedig, az ilyen szabályoknak pedig meg kell felelniük az a jogi aktus céljainak, tehát nem akadályozhatják nagyobb mértékben a személyes adatok szabad áramlását. Ami pedig a lehetséges módosítást illeti, hogy a tagállamok szigorúbb szabályokat fogadjanak e a személyes adatok védelme érdekében, és így módon pedig eltérjenek a rendelet tervezethez ez a módosítás, ahogyan az eredetileg meg volt fogalmazva, egy nagyon általános, széles körű derogációt biztosít a tagállamok számára, ez ellentmond a javaslat célkitűzésének és jogbizonytalansághoz vezethez. Azt szeretném még elmondani, hogy lehetséges, sőt szükséges is lehet, hogy a nemzeti jogszabályok számára mozgásteret biztosítsanak a rendelettervezetben. Azonban ezek a nemzeti jogszabályok nem akadályozhatják nagyobb mértékben az adatok, személyes adatok szabad áramlását. A jogi véleményünkben megvizsgált módosításokat, ha elfogadják, az túlságosan nagy, széleskörű rendelkezési jogot biztosít a tagállamok számára. Ebben az esetben a jogi eszköz megválasztását át kell gondolni. A rendelet ugyanis a rendeletet talán inkább egy irányelvnek kellene felváltania. A jogi vélemény második része pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, vagyis delegált aktusokra vonatkozik. A rendelet tervezettel kapcsolatos delegált aktusokat arra, illeti, arra kérték a jogi szolgálatot, hogy ezek érintik-e a javasolt rendelet középpontjában elhelyezkedő rendelkezéseket. Csak az Európai Bíróság rendelkezik hatáskörrel, ahhoz, hogy módosítsa a központi elemeit ennek a jogszabálynak. A jogalkotóknak kell a jogalkotási aktust elfogadni, de ezek akkor nem lehetnek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. A jogalkotási aktusnak melyek az alapvető, illetve nem alapvető elemei? Mivel az Európai Bíróság még nem vizsgálta meg az alapvető elemek kérdését a delegált aktusok esetében a Lisszaboni szerződés előtti esetjoghoz kell fordulni. Az alapvető fontosságú elemek tehát a közösségi szakpolitikák alapvető kialakításához járulnak hozzá. Ami a Schengen kontra Frontex ügyet illeti, ott a bíróság hozzátette, hogy további pontosításra van szükség az alapvető fontosságú elemek, ugyanis politikai döntéshozatal tencnek szükségesé, ez pedig az Európai Uniós jogalkotók hatáskörébe tartozik. Ezen ítélet ismeretében lehetséges azt állítani, hogy az Európai Uniós politikák jelentős fejlesztéséről, fejleményéről van szó, fontos politikai döntések alapján, amelyeket csak Kérem, hogy zárja le most már, mondja az elnök asszony, úgyhogy akkor csak röviden összefoglalnám tehát. A javasolt rendelkezések, bizonyos számú javasolt rendelkezések esetében a jogalkotón múlik, hogy azonosítsa ezek közül melyeket tekinthet olyannak, amely a nem alapvető fontosságú elemeket kiegészítik, és így pedig delegált aktusok elfogadásával lehet. Kérem, hogy most már zárja le Krajola úr, mondja az elnök asszony. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez ennyi lenne. Tehát a közös egyetértésen kell, erre kell alapozni. Nyilván a jogalkotónak a feladata, hogy döntsön az időtartamról, úgyhogy két hónap áll e- ezzel kapcsolatban rendelkezésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, négyen szeretnének hozzászólni. Először is Fosz úr. Dank. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok az együttműködéssel, nagyon jónak tartom a jelenlegi eljárást. Noha itt-ott talán lehettünk volna gyorsabbak is, de összességében azért az is igaz, hogy jó, hogyha higgadtan járunk el. Szeretném kifejezetten megdicsérni a bizottságot. Ha megnézem az október 16-ai sajtó nyilatkozatot, nagyon szép dolog, hogy nyitottnak és rugalmasnak mutatkozik a bizottság, azt hiszem, hogy itt-ott még nagyobb rugalmasságra kell számítanunk, de abból indulok ki, hogy önök erre készen is állnak. Ami a rendeletet illet, illetve annak egyes pontjait, van még mit tisztázni. És az egyes területeket is tisztázni kell, right to be forgotten, az adat továbbítás kérdése, és így tovább de lehet, hogy a maga részletességében nem is tudtak még egyelőre foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Minden esetre jó kiinduló pontunk van ahhoz, hogy a továbbiakban jó eredményt érjünk el. Ami pedig az irányelvet illeti, igaz, hogy most előre törünk ebben a kérdésben, örülnénk, hogyha a tanács ezekben a kérdésekben egy kicsit aktívabb lenne, és reménykedem abban is, hogy a tanács nem csak a problémákon gondolkodik, hanem elkezd gondolkodni a lehetséges megoldásokon is. Jó volna, hogyha sikerülne ebben megállapodásra jutni a parlament nyitott, az Európai Bizottság is nyitott, egy kicsit a tanácsra kell még várakozni, és nagyon jó lenne, hogy a tanács most magasabb sebességbe kapcsolnak. Köszönjük szépen, Ernst asszony! Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a két jelentéstevő munkáját is. Azt hiszem, a jelentéstevők nagyon jó munkát végeznek, és a munka dokumentumok is ezt támasztják alá. Sok az elmúlt hónapokban felmerült, vitatott kérdést is felkarolnak, de a tanácsot továbbra is úgy érzem bírálni kell, Természetesen a két dokumentum esetében hasonlóképpen szeretnénk eljárni, és úgy látom, hogy nyomást kell gyakorolnunk, hogyha az ütemtervet tartani akarjuk, hiszen már nincs sok időnk hátra. Szeretném, tovább elmondani azt is, főként a tanács felé fordulva, az adatvédelemmel összefüggő kérdéseket nem tudjuk tisztázni, ha a két említett csomagra vonatkozóan nem világos a helyzet. Beszélhetünk a PNR-ről nap mint nap, de amíg nem tisztázzuk, hogy alapvetően a különböző területeken hogyan is bánjunk az adatvédelem kérdésével, nem tudunk érdemi döntésre jutni. Ezt szerettem volna mindenképpen megjegyezni. Az elmúlt hónapok során világosá vált, hogy a hatály az egyik legfőbb probléma. A két jelentéstevő is elmondta, hogy az ügynökségek kívül maradtak e kérdéskör megoldásán, és éppen ezért nem tartjuk elegendőnek az eddigi rendelkezéseket, és a különböző normák, standardok kérdése is nagyon fontos. Az egyik csomagban így szerepelnek a normák, a másikban úgy. Azt hiszem, ez nem visz előre bennünket. És ezek a különbségek épp ott nyilvánulnak meg a leginkább, ahol a legnagyobb kárt okozhatják, és ez főként az érintettek jogait érinti. Ezeket nem határozták meg a vonatkozó szövegek elég körültekintően. A harmadik országokra vonatkozó kérdéskör. Nos, nekem mindig gondom van ezzel, ha megállapítják, hogy nem elegendő a nyújtott védelem, akkor az adatokat nem lehet továbbítani, azt hiszem ebben mindannyian egyetérthetünk. Érdekes a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó kérdés. Jónak tartom a jelentéstevő álláspontját, és a kérdés, hogyan lehet definiálni ezt, hogy mikor szükséges ez, és mikor nem. Az elnök asszony félbeszakítja felszólalót. Azt hiszem fontos a minél pontosabb definíció, definíció meghatározása. Köszönjük szépen, Koracabild asszony. Köszönöm szépen, számos alkalommal hozzászóltam a témához, és köszönöm szépen a lehetőséget most is, köszönöm az eddigi jó együttműködést, nagyon fontos jogbiztonságot teremteni, mert hogyha um, irányelv lesz, akkor nagyon fontos a megvalósítás biztosítása is. Az egyik eh, pont a gyermekeket érinti, a másik pedig a hozzáférést az adatokhoz, az adatvédelmen. Nagyon fontos egy világos, eh, könnyen értelmezhető eh, szabálycsomag, a beleegyezéshez való jog mellett speciális szabályozás létezik a gyermekekre vonatkozóan, de nem elég világos az a szabályozás a 13 év fölötti gyermekek esetében. Nem tudom, hogy esetleg egy speciális szabályozást tudnánk-e kialakítani a 13 év feletti gyermekekre nézve például a születési adatrögzítése is felmerül itt, és nagyon fontos, hogy a beleegyezéshez való joghoz é, joggal élhessenek, és ne csak egy keresztet tegyenek az igen dobozba közhozzáférés a dokumentumokhoz egy fontos téma, nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük, tehát az adatvédelem nem szabad, hogy aláássa a közdokumentumokhoz való hozzáférést a közönség számára. Köszönöm. Ez nagyon rövid volt, mondja az elnök. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni a vitához, hanem akkor én árnyék jelentőtéstevőként hozzászólok, és a saját fejemre ütök, úgymond a kalapáccsal, ha túlépném az időt. Támogatom a csomagszintű megközelítést, de jobban szerettem volna, hogy egyetlen eszközt alakítunk ki. Most kettő ilyen eszköz van, és az irányelv kapcsán felmerül a veszély annak, hogy ez eh, úgymond eh, lekerül a napirendről, és sokkal-sokkal eh, gyengébb eszköz lesz. A tanács nem csak, hogy késlelteti a munkát az irányelv kapcsán, hanem vannak olyan tagországok, amelyek nem törvényszerű megvalósítást szeretnének, amelyeket inkább az irányelvben szeretnének látni, mint a rendeletben. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon szigorú szabályozások lesznek, amelyek az adatvédelemre eh, vonatkoznak egyrészt, másrészt pedig a közhatóságokat érintik. Tehát nem csak, hogy támogatom a csomag megközelítést, teljes mértékben egyetértek ezt asszonynal, és a rendőrség és igazságügyi együttműködése vonatkozó javaslatok, amelyeket nekünk is el kellett fogadnunk. Ezt csak akkor tudjuk támogatni, hogyha a tanács elfogadja az irányelvet. Én nem fogok semmi olyasmit megszavazni, ami nem áll ezzel összhangban, kivéte, kivéve, hogyha az egyensúly megvalósul. Ragaszkodnunk kell a menetrendhez, az időtervhez is, ami pedig uh, a rendeletet illeti, azt gondolom, hogy itt rugalmasságot is teremtenünk kell, egy kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni, és nem egy szabály alapú megközelítést, amely képviseli nem csak az üzleti célra érdekeit, hanem a polgárok személyes adatainak védelme érdekeit. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Ha nem, akkor megkérem a bizottságot, hogy reagáljon az egyes felvetésekre, majd visszatérünk a jelentéstevőkhöz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is jelentős támogatottságot érzek az önök részéről mindahhoz, ami jelenleg az asztalon van. Számos kérdés elhangzott, és a legfőbb üzenetem ma az az, hogy konstruktív módon szeretnénk együttműködni társjogalkotóként, és beszélni szeretnénk, illetve beszéltünk a tagországokkal az legutóbbi találkozón, és ezt az üzenetet önök felé is továbbítani szerettünk volna. Konstruktív, érdekes javaslatokat hallottunk ma este, és mi küldtünk egy jelzést, arról, hogy szeretnénk együttműködni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál. Ez nagyon fontos, megoldást kell találnunk, mégpedig gyorsan, különböző feltételek alapján. Azt gondolom, hogy gyorsan tudunk majd megoldást találni ezekre az ügyekre. Speciális kérdések is elhangzottak. például, ami a gyermekeket illeti, az asszony vetette ezt fel. Igen, a 13 évet jelöltük meg korhatárként a gyermekeknél, és szívesen megvizsgálunk más lehetőségeket is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy egy olyan kérdésről van szó, amely technikai szempontból nagyon bonyolult, nagyon nehéz megoldást találni erre a problémára, de természetesen ezt szívesen megvizsgáljuk ugyanúgy, ahogy a közdokumentumokhoz való hozzáférés témáját is. Ami az előkasszony megjegyzéseit illeti, tagországok kapcsán vannak olyan tagországok, akik inkább irányelvet szeretnének, minden olyasmit itt szeretnének elhelyezni, ami a közhatóságokra vonatkozik, mi ezzel tisztában vagyunk, nem támogatjuk ezt. Úgy érzem, hogy tudunk megoldást találni, mégpedig a jelenlegi szabályozás keretein belül. Ami a kockázat alapú megközelítést illeti, támogatjuk a kockázat alapú megközelítést a rendelet tervezetben is, és az egyetlen fontos aspektus az az, hogy ennek egyszerűnek kell lennie például a kockázatalapú megközelítés, amely velünket is arra kényszerít majd, hogy a kockázatokat minden egyes esetben külön mérjük fel, minden egyes KKV-nál. A legtöbb KKV-nál nagyon alacsony kockázatok jelennek meg. A tervezetben is tettünk javaslatot a kockázatalapú megközelítése, de szívesen vizsgáljuk még további elemek bevételét, amely ezt a megközelítést erősíthetné. Ami az időtervet illeti, önök ezt támogatják, felhívnám a figyelmet arra, hogy jelentős kihívást jelent ez az időterv, és szeretnénk önökkel együttműködni annak érdekében, hogy politikai megállapodást tudjunk kötni az ír elnökség végén. Koratza Bilt asszony tett fel egy kérdést az adatvédelem, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsolatáról. Ön elégedett a választ, a Koratza asszony? Igen. A soros elnökség szeretne reagálni az elhangzottakra, ha nem, akkor visszatérünk a jelentés tevőkhöz. Először Ducas úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, Szofi. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon hálás vagyok, főként azért, hogy ön is támogat abban, hogy csomagban közelítsük meg ezeket a rendeleteket, és így világos politikai üzenetet küldjünk. Csak egy dolgot szerettem volna pontosítani a bizottság álláspontjával kapcsolatban, hogy ne legyen félreértés, szeretném újra kiemelni azt a tényt, hogy az együttműködés, a bizottsággal való együttműködés, főként ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon jó, és ezért hálás vagyok. Főként, mivel ők is támogatják ezt a csomagban történő megközelítést, illetve az irányelv jövőjét illetően ugyanazt gondoljuk. A szóbeli kérdést, azt amikor, amikor beterjesztettük, azt nem kritikaként szántuk, sőt, hanem úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hivatalosan kiemelje, pontosítsa álláspontját a tanácsal egyetemben a Strasburgi plenáris ülésen. Köszönöm, ennyi lett volna. Köszönöm, hogy az elnök Albrecht úr Köszönöm szépen, én magam is nagyon röviden szeretnék szólni néhány szót az irányelvről. Én árnyékjelentéstevő is vagyok ezzel kapcsolatban, és nagyon fontosnak tartom kimondani, hogy az adatvédelem számára egy koherens keretrendszert kívánunk biztosítani, illetve azt kérjük, hogy minimum szabályokat állítsanak fel a bűnöldözési, illetve igazságszolgáltatási területen. Együtt kívánunk működni, annak érdekében, hogy egy jó javaslattal állhassunk elő, illetve tárgyalhassunk a tanácssal. Szerintem ebben az esetben inkább az eredményekre kell összpontosítanunk az irányelvvel kapcsolatban, és persze a végén arra jövünk rá, hogy erre szükség van, ugyanis amikor az európai nyomozati rendelettel kapcsolatban a bűnöldözési szektorral kapcsolatban áll, egy javaslat találtunk elő arra vonatkozóan, hogy minimum szabályokat kell biztosítani az irányelvben. Úgy gondoljuk, hogy az adatvédelmi irányelvben szintén meg kell legyen ez a rész, még mielőtt döntést hozunk az információ megosztással kapcsolatban, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, ami pedig a rendeletet illeti. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, főként Koraca Bildasszonynak, A gyermekekkel kapcsolatos hozzászólását már nagyjából előre láttam, ezért nagyon szeretném, hogyha ezt írásban is beterjeszteni, ezt szeretném a szövegbe bevenni, aztán a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés. Egy világos utalás szerepel a rendeletben, illetve az adatvédelmi hatóságok feladatkörébe tartozik, hogy ezeket a kérdéseket együtt kezelje. Szerintem ez egyébként nagyon jó felvetés volt. Ami pedig a gyermekek adatvédelmi jogait illeti, Itt főként a 13 éven felüli gyermekekre fogunk központosítani a profilozási intézkedések tekintetében, illetve a beleegyezés és a tájékoztatáson alapuló beleegyezés esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök asszony a jelentés tervezetet, december 17-18-án fogják beterjeszteni a szakbizottság elé. Mivel mindenki nagyon fegyelmezett volt, 8 perccel hamarabb fejeztük be az ülést. Szerintem akkor holnap valószínűleg 8 perccel tovább tartjuk az ülést, holnap akkor találkozom. Köszönöm mindenkinek a türelmet.